Morning everybody. Buenos días. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A napi rendet fogadjuk el elsőként a mai ülésünkön. Az első pont keretében vannak megjegyzések, kérdések ezzel kapcsolatban. Ezzel elfogadtuk a napi rendet második pontban. Az elnök közleményei ilyenek nincsenek legalábbis olyan fontossága nincs, amiről itt most beszélünk kell, ezzel rátérünk a napi rendünk harmadik pontjára, az európai kockázati tőke alapokra és az európai szociális vállalkozási alapok a harmadik pont. Volt itt néhány ellenállás a koordinátorok részéről akik a delegált jogszabályt el akarták utasítani. Ezért aztán napirendre tűztük a mai napon, hogy megbeszéljük ezt a témát. Elnézést kérek. 3. Ja. Tehát a harmadik napi rendi pontnál járunk. Sí, Fondo de Capital, efectivamente. Este... Pontosan, igen, megvan már ez a téma valóban. Pitikainen asszony kapta meg a témát, és nyilván tudni lehet, hogy a téma 2013-ban kezdődött, le akartuk ezt egyszerűsíteni, a beruházásokat erősíteni. Ez nem működött annyira hasznosan, mint szerettük volna. Egyszerűsítéseket kell bevezetni, ehhez módosításokra van szükség a célok jobb elérése érdekében. Ezért született meg a szöveg, az új módosított szöveg. Erről szeretnék a mai napon eszmecserét folytatni. Meg is adom a szót Szirpe Pittikainen előadónak. Köszönöm szépen már hallani lehetett a két rendelet 2013-ban lépett hatályba. Az alapgondolata az egésznek az, hogy két önkéntes struktúrát hozzunk létre, ami lehetőséget kínál a piaci résztvevők számára, hogy tőkét gyűjtsenek, és innovatív KKV-ket fejlesztenek, illetve szociális vállalkozásokat. Erre persze tudjuk, hogy nagy szükség is van, ugyanis a kockázati tőke, a hosszú távú, magas kockázati tőkéjű fejlesztés igen gyenge Európában pillanatnyilag. Ezért is vetjük fel a fő problémánkat, hogyan tudjuk a hosszú távú befektetések szükségleteit és a rövid távú beruházási befektetési lehetőségeket összhangba hozni. A jelenlegi javaslat a tőke piaci unió cselekvési terv része, és meg kell nézni először a hatályt. Kicsit egyszerűsíteni szeretnénk az alapoknak, hogy pénzt gyűjtsenek be egész Európában, pán-európai megközelítésben, hogy az új innovatív kockázati befektetéseket fellendítsük, Mit is mond valójában ez a javaslat? Azt mondja az érdekeltekkel folytatott vita után, hogy az Európai Bizottság három fő irányba kívánja módosítani a piacon hozzáférhető eszközök bővítése és az olyan gazdálkodók bővítése, akik képesek ezt kezelni, aztán a, azon cégek felmérése, ahová be lehet fektetni, és harmadik pontban határokon átnyúló értékesítést kell biztosítani olcsóbb módon ezen alapok számára. Nagyon támogatom önmagában a célokat, ezek természetesen fontosak, és ezeket ezek segítségével lehet megoldani a problémákat. De a nagy kérdés most az, hogy tovább tudunk-e itt menni a parlamentben ebben a témában. Sokan érzik úgy, hogy ezek ő, önmagában nem elegedőek ezek a javaslatok, hogy lényegesen nőjön a vállalkozói tőke, ami hozzáférhető a monetáris unióban a vállalatok számára Nos, mik a nem annyira fontos témák, amelyekről szintén beszélnünk kell, és ahova javaslatokat tettem, és eszmecserét folytattunk. Mindenek előtt az egyik legnagyobb téma, hogyan kezeljük az elfogadást és a felügyeletet, a jóváhagyást és a felügyeletet az egész Európában arról beszélünk, a tagállamokban különböző szabályok vannak, gyakorlatok vannak. Nagyon nehéz éppen ezért pán-európai alapokat létrehozni ezen a piacon. Ez természetesen csökkenti a lehetőségek számát is. Amit mi szeretnénk, az létrehozni egy tőkepiaci uniót. Mire lenne szükség Nos, arra, hogy ilyen jellegű jóváhagyási eljárás európai szinten is szülessen meg. Ez egy olyan pont, ami nyilván a tagállamok vitatni fognak, de úgy gondolom, hogy a javaslat megéri, hogy kiálljuk mellette a tagállamok az ESMA-nak kéne egy ilyen lehetőséget, jóváhagyási jogosítványt adni, a megfelelő ö, ö, forrásokat össze kell gyűjteni, és meg kéne vizsgálni az eszmának, hol vannak meg a feltételei egy ilyenek. A konkrét felügyeletet pedig meg lehetne osztani a tagállami és az európai szint között. Végül is a tagállamoknál is vannak felügyeleti egységek, akik végrehajtáknak a napi feladatokat. Mi a további pont, amit itt megvitattunk? Az egyik a küszöbb kérdése, hozzányúljunk-e ehhez? Itt a professzionális befektetőkről kell beszélnünk, legalább százezer euróról beszélünk ez meglehetősen magas összeg nem professzionális befektetők számára. A rendeletről beszéltünk is a parlamentben, és nyilvánvalóan különböző érdekek vannak, akár csökkenteni is lehetne 50 ezerre ezt a küszöböt, hogy a kisebb befektetők is tudjanak befektetni ezen a területen. Ezt meg kell beszélnünk, meg kell vitatni a vállalkozói tőke, persze kockázatos dolog, és a nagy kérdés, hogy mennyire akarunk a kis befektetők irányába elmozdulni. A másik pedig a jövőt illető kérdés a kisbefektetőkhez hogyan juttassuk el ezt az alapot. Most én nem is javasoltam, hogy ez feltétlenül itt szerepeljen ebben a rendeletben, de érdekes lehet, hogy javaslatot tehet a parlament is erre mondjuk a bizottságnak, hogy vizsgálják meg ezt a lehetőséget is. Ennek alap gondolata az, hogy meglehetősen sok eszközünk van, a piacon, amelyek hozzáférhetőek. Már a kis befektetők számára is mégis kockázatosak. Gondoljunk, most is nem a crowdfundingra gondolok, tehát eh, hova tegyük a pénzünket, tehát eh, kéne egy plafont eh, adni, amire szükség van. És meg tudatosítani kéne, hogy van egy kockázat egy vállalkozói tőke esetében, nem olyan bonyolult ez valójában, nem kell ezt csomagolni, akár a napenergiás fejlesztésbe, az innovatív fejlesztésbe lehetne bevonni ezt a kisbefektetői tőkét. Persze, hosszú távon ez az egyik dolog, igenis tudatosítani kell, hogy ez nagy kockázatú dolog, de ha jól működik, akkor jól lehet, lehet vele keresni. És benne van a lehetőség, hogy a kisbefektetők is szépen keressenek ezzel. Azt gondolom, hogy azt meg lehet érteni, és érdemes lenne ha ezt végig gondolni, de az ilyen jellegű magántőkére szükség van ezen a piacon is. A második pont, sőt, ez már a harmadik pont, a díjak kérdése, egyéb terhek kérdése, ö, ö, a, arról van szó, szóval ugyanolyan szinten kéne ezt tartani, ahogyan ezt ismerjük a piac egyéb ö, eszközeinél a különböző tagállamokban, tehát a tagállamok adott esetben lehetőséget kapjanak arra, hogy magasabb szintű elvárásokat támaszanak a díjak esetében, eh, és a következő pedig, hogy tisztázni, hogy a pre-marketing, a marketing mit is jelent valójában ezen a piacon, és a vizsgálatok a tagállamok szintjén is szükségesek, nyilván a hosszú távú termékek esetében. Fontos pont továbbra is, hogy közpénzeket is fel lehetne használni, hogy elinduljanak ezek a befektetések. A tagállamokban részben ez már létezik is, de ezt a rendeletben tisztázni kellene. Az ilyen jellegű közpénz felhasználása a vállalkozói tőkében kérdéses, és ezt nem kéne ezt alapvetően eh, tiltott állami támogatásként felfogni. Ezek a fő pontok, aztán vannak persze további pontok is. Eh, eh, azokat is fel lehet vetni adott keretben, de most első nekifutásban az árnyék előadók hozzászólását szeretném hallani, és én várom a javaslataikat. Köszönöm szépen. Köszönöm Petikainen asszonynak. Az árnyék előadók következnek. Szocialista frakció, Berez asszony. Tres minutos, vamos a intentar. Három percet adok. Igyekszünk rövidre fogni, ugyanis 9.45-kor szavazunk. Igen, de hát érdekes, mert az árnyék jelentéstevőknek azért több mint 5 perc áll rendelkezésre. Köszönöm szépen Kocolino úrnak a munkáját, és három gondolatra összpontosítanék. Örülök annak, hogy a jelentéstevővel együtt tudtunk működni, de lesz majd egy kérdésem a bizottsághoz is. Kocolino úr a következőket szeretné megoldani. Angolul fogok beszélni, mert ő angolul írta le mindezt, és akkor ebből fogom felolvasni, amit üzen. Az első gondolat a tízes cikkre vonatkozik, ez a saját források, vagy saját alapok. Itt az ESMA saját alapok szintjének megállapításával kapcsolatban ő úgy gondolja, hogy ezt a rendeletben kellene szabályozni, annak érdekében, hogy a jogbiztonság nagyobb legyen. Ő abban hisz, hogy ezeknek az alapoknak 50 ezer eurós alaptőkét kellene biztosítani, és azután a fix költségek 25%-át. Aztán a likviditások tekintetében szintén szükség van a szintek megállapítására, hogy meg lehessen felelni az igényeknek, kihívásoknak. Nagyon fontos az, hogy a különböző alapok között ne legyen verseny, ezek között néhány esetben magasabbak a finanszírozási szintek. A likviditás nagyon fontos. A második kérdés a 16.2-es, ez a költségekre vonatkozik. Ezt a felügyeleti szerv nem kényszerítheti rá a tagállamokra, ugyanakkor olyan alapok esetében alkalmazzák ezt, ahol a vonatkozó költségeket le kell fedni. Itt kiterjesztettük a hatáskört, és elképzelhető, hogy további költségeket fog mindez lefedni, ugyanakkor egy közös, vagy egy mindenki számára elérhető azonos szintet kell kialakítani. Éppen ezért ő hisz abban, hogy valamiféle költségeket tartalmaznia kellene a pályázati felhívásnak is. A bizottsági javaslatban azt olvashatjuk a magasabb költségekkel kapcsolatban, hogy a magasabb költségek esetében óvatosan kell eljárni. Aztán következik az arányosság kérdése, és végül szeretné módosítani a javaslatot úgy, hogy egy dupla rezsimet alakítanánk ki a kockázati tőke támogatása érdekében. Kevesebb administratív terhet kellene megvalósítani a 13 millió alatti összköltségű alapok esetében 20 millió és 500 millió közötti szinten, a kis kockázati tőke alapok esetében nem szeretnénk túl nagy költségeket megkötni, ezen keresztül tudnánk a piacot ösztönözni, és a befektetéseket szintén ösztönözni ezen a ebben az ágazatban. hasonlóképpen jártunk el korábban is, de oda kellene figyelni arra is, hogy nem lehetne jobban ösztönözni a hosszú távú befektetéseket. Köszönöm szépen. Most Kamál úr nincs itt, bárki szeretne hozzászólni az ő nevében? Nem. Akkor az Alde Guan asszony. Köszönöm szépen. Kora nevében beszélek, aki nincs itt, külföldön van, és kérte, hogy mentsem ki. Kora, egyébként én egyetértek azzal, amit ő mond, de nem akarom learatni a babérjait. Tehát szerintem az egyik legnagyobb probléma az az, hogy túlságosan fragmentált az európai piac, és gyakran a banki közvetítésen alapszik sok minden a CMU támogatójaként korá is szeretné azt a fajta jogalkotást, amelynek következtében a nagyobb határon átnyúló befektetések valósulnának meg, illetve a, kot, illetve a tőke diversifikációja a startupok esetében és a scale esetében is akiknek nagyon nagy tőkeigénye van, sokszor nagy tőkeigényel rendelkeznek akkor, amikor erőteljes növekedési fázisban vannak, és ezért nagyon gyakran a Silicon Valley-be utaznak, és onnan találnak maguknak alternatív finanszírozási forrásokat. Ehhez lenne szükség segítségre, a kockázati tőke alapok és a szociális befektetési alapok, támogathatnák az 500 milliós értékhatár alatti szintig a cégeket. Nagyon fontos a megítélése ezeknek a cégeknek. Az Európai Bizottság egy hatásvizsgálatot is elvégeztetett, amelyből kiderül az, hogy a kockázati tőkével, tőkés cégek esetében nagyon hiányzik a határon átnyúló dimenzió, tehát meg kell próbálni mindent megtenni annak érdekében, hogy a jogalkotás rugalmasabb és ugyanakkor arányosabb megközelítést tegyen lehetővé. Ezt szerette volna elmondani korá a bizottságnak. Köszönöm szépen! A GUA e nevében Papadimulis úr következik. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni Kainen képviselő munkáját, és az ő bevezető szavait is. A, ezek nagyon hasznos javaslatok voltak, Beresz és Gulága asszony is elmondták. Ez egy fontos terület, és a vita már elég régóta folyik itt Európában erről a kérdéskörről. Politikai színezete is van természetesen, és a mostani alkalom lehetőséget biztosít arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hol vannak a problémák, hol vannak a gyenge pontok, és hol tudunk jobb profitot elérni, hogyan tudjuk a gazdaságot regionális szinten támogatni, annak érdekében, hogy bizonyos régiók bizonyos perifériális gazdaságok, amelyeknek nagyobb, segítség van a segí- a, nagyobb szüksége van a segítségre, ezeket támogatni tudjuk ezen alapoknak köszönhetően. Így lehetőséget tudunk biztosítani az ő számukra is. Ugyanis, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a két eszköz 2015 áprilisáig hogyan működött, akkor kiderül a tanulmányból, hogy nem voltak túlságosan pozitív eredmények sajnos nincsenek, nem számolhatunk be ilyen kiváló eredményekről. Úgyhogy az is világos, hogy egyáltalán nem mondhatjuk ki azt, hogy az elért eredmények, illetve a várt eredményeket meg is tudtuk valósítani. Hogyha a szociális vállalkozásokról beszélünk, ott még rosszabb a helyzet. Gyakorlatilag csak négy alap foglalkozik eleve ezzel a területtel, tehát tulajdonképpen a vita arra kellene összpontosuljon, hogy hogyan lehet ezeket a befektetési projekteket támogatni. Milyen kritériumokat tudunk megállapítani, annak érdekében, hogy olyan szektorok, amelyeket mostanáig nem tudtunk támogatni, és kizártunk ezekből a lehetőségekből, szintén élvezni tudják ezeket a lehetőségeket. A bizottság által készített tanulmányból az is kiderül világosan, hogy nagy probléma az, hogy a határon átnyúló befektetések esetében nem történt meg az az áttörés, amit vártunk kinek van hozzáférése ezekhez az alapokhoz, milyen kritériumok alapján támogatunk, és milyen küszöbértékeket állapítottunk meg mindezek érdekében. Ezek tehát azok a kérdések, amelyekre oda kell figyelnünk. Az 500 ezeres küszöbérték szerintem túl sok. Nézzük meg azt, hogy milyen a helyzet bizonyos országokban, bizonyos régiókban. Ez túl magas küszöbérték, szerintem lejjebb kellene vinni az alsó határt. Vagyis el kellene gondolkodni azon, ezen két, es, két alap esetében, hogy vajon a KKV-kat ténylegesen így támogatjuk? Tudjuk őket finanszírozni? Az ő finanszírozási igényeiknek jobban meg tudunk felelni ezekkel az alapokkal, vagy sem? Egyfajta szociális vállalkozói réteget hogyan tudnánk jobban támogatni? Ez alapvető kérdés, ugyanis a gyakorlatban Ezeknek az alapoknak egy része gyakorlatban csak 8 tagállamban koncentrálódik. Nekünk pont az ellenkezője lenne a feladatunk, hogy földrajzilag is kiterjedtebbé tegyük ezt a hatást. Mert nagyon gyakran a magasabb kockázatú régiók vagy országok kiesnek a körből olyan régiókba, olyan országokba kellene irányítani ezeket az eszközöket, ahol nagyobb rá a szükség, mert most pont az ellenkezője történik. Megnézhettük azt is, hogy milyen értékelések születtek, érdemes ezeket el, az értékeléseket elolvasni, mert ezekből is kiderül, hogy itt a likviditás például fontos kérdés, de emlékezzünk arra, hogy egy KKV, amely egy nagy gazdaságban tevékenykedik, elképzelhető, hogy ezt nagyobbnak gondolják egy kisebb országban. Tehát egyszerűen az arányok máshogy néznek ki. Tehát ezért a küszöbértékek, a kritériumok, a személyzet száma nagyon fontos kérdések, ezekre jobban oda kellene figyelnünk. És végül pedig még azt is elmondanám, hogy oda kellene arra is figyelnünk, hogy hogyan tudjuk erősíteni a startupok hangját ebben az egész döntéshozatali folyamatban. Köszönöm szépen, Papadimulis úr. Most a zöldek következnek, senki nem akar hozzászólni közülük, úgyhogy akkor az EFD nevében Váli úr. Köszönöm szépen. Én Márko Záni nevében szeretnék most felszólalni, aki a Költségvetési Szakbizottságban is dolgozik most éppen. Ő lesz az árnyék jelentéstevő. Úgy gondoljuk, hogy alapvetően fontos eszközökről van szó, de mint általában az egész tőkepiaci unió nem fog működni, nem lesz működőképes, mert az Európai Unió és az eurozóna legfontosabb általános problémáit gazdasági szinten senki soha nem kezelte. Vagyis hatalmasak a különbségek monetáris szempontból, fizikális szempontból, ezáltal nincsen befektetési biztonság Európában, és általában a befektetések ott valósulnak meg, amelyek amúgy is jobb helyzetben vannak Hollandia, Németország és így tovább. A déli államokban nincsen megfelelő befektetői környezet. Amíg nem oldjuk meg ezeket az egyensúlytalansági helyzeteket, addig úgysem fog működni ez az egész rendszer. Azok az országok, ahol költségvetési többlet van, ott a gazdaság nagyon jól működik, ahol pedig nem, inkább ott lenne szükség nagyobb beruházásokra, akár a közféra szintjén is. Fontos lenne tehát az, hogy az észak-európai országok az eurozónának a rosszabbul teljesítő gazdaságaiban is kicsit próbáljanak meg befektetés ösztönző eszközöket bevetni, de hát ez ugye központjában lesz a német választási kampánynak is, úgyhogy erre most nem utalnék. Nagyon fontos a konstruktív hozzáállás, az átláthatóság és az addicionalitás elvének figyelembevétele, azt szeretnénk, hogyha az innovációba és olyan témákba tudnánk befektetni, amelyek a fenntarthatóságba, a környezetvédelmi és szociális fenntarthatóságba ö, valósulnak meg. Ugyanakkor fontos figyelembe venni mindazt, amit elmondtam az elején. Ezek az eszközök csak akkor fognak működni, hogyha előtte megoldjuk a helyzetet, a gazdasági és monetáris unióban uralkodó egyensúlytalansági helyzettel kapcsolatban, illetve a keresleti oldallal kapcsolatban. Németországnak egyszerűen meg kellene változtatni a hozzáállását, mert különben nem fog működni az egész rendszer. Köszönöm szépen, Váli úr! és röviden Pitikainen asszony kapja meg a szót, hogy ő zárja le ezt a vitát. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzést. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat be tudunk venni, és úgy látom, hogy sokan támogatják azt, hogy a saját alapok határértékét 50 ezerre vigyük, ez tényleg megvizsgálni érdemes, ez az a fajta hozzáállás, ami véleményem szerint pozitívan visz előre. Köszönöm szépen, Péti Kájnen asszony. A január 12-én tartjuk a, a vitát, a határidő a módosítókra január 24-e, 27-28-án tárgyaljuk a módosítókat, és nagy valószínűséggel a szakbizottságunk március 22-23-án szavaz, és akkor a plenáris elé májusban tudjuk vinni szavazásra. Kérdés nincs? Jó, köszönöm szépen akkor a következő napi rendi pontra is térhetünk, bár egy perc szünetet elrendelek, és akkor a jelentések szavazását kezdjük meg. Dear colleagues, please. Kedves kollégák! I ask you to take seat. Kérem mindenki foglaljon helyet. We will start a very important egy nagyon fontos szavazás következik, úgyhogy először is azt szeretném kérni mindenkitől, hogy egy check szavazást végezzünk. Mindenkinek itt van a szavazó listája, illetve a kártyája. Megnyitom a szavazást. Nagyon sokan még nem szavaztak. Még szavazókat várunk. Voting card of Marcus not working. Marcus uh, kártyája nem működik. Akkor most te tartózkodó vagy. Úgy viccből. That's some, some Eurobond for... Exactly. Majd egy kis eurókötvényel ellentételezzük mindezt. Elnézést, most mi történik már? Szavazunk, vagy még mindig csak eh, ellenőrzünk? Igen, de majd én eldöntöm, hogy eh, miről szavaztunk most éppen. Akkor lezárjuk az ellenőrzést. És következik az első igazi szavazás. pénzpiaci alappal kapcsolatos anyagról, még mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnknek, arra szeretnék emlékeztetni, hogy a mai ülésen Zatása is eljött, aki a titkarságon dolgozik, nagyon ért ezekhez a kérdésekhez, és nagyon nagy elkötelezettséggel és odaadással figyelte ezeknek az anyagoknak az alakulását, úgyhogy köszönöm szépen a munkádat, és minden jót kívánunk az új feladataid ellátásához is. Köszönöm szó, szépen. Hát sajnáljuk, hogy elmész. Most, Nina, köszönöm szépen. Kedves kollégák, több mint Három év után sikerült megállapodásra jutnunk a pénzpiaci alapokra vonatkozó rendeletről. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, egyrészt a szárnyékjelentéstevőknek, Fábio De Mázé, Brian, Peter és te magad is, kedves elnök úr, aki szintén részt vettél ebbe a munkában. Én szerintem ez volt az egyik legnehezebb ügyünk, és a titkárság is nagyon keményen dolgozott, Klaudia is. Nekik köszönhetően szerintem sikerült egy kiegyensúlyozott megállapodással jutnunk, és a legnagyobb aggodalmaink a szisztemikus kockázatokkal kapcsolatban, illetve a befektetéseknek a reálgazdaságba való áramlásával kapcsolatban megvalósultak az elvárásaink, hiszen azt szeretnénk, hogyha mindezzel a növekedés és a munkahelyteremtést tudnánk támogatni. Úgyhogy sokat sikerült elérnünk, olyan értelemben, hogy az Elvinát sikerült a parlament gondolatainak megfelelően előre juttatnunk. A likviditási alapok, a kötelező rezsim esetében is, úgyhogy szerintem az aggájainkra megfelelő megoldásokat találtunk, és én remélem, hogy a mai napon támogatni fogják ezt a kollégák is, és szeretném, hogyha most meg tudnánk köszönni a bizottság munkáját is, és természetesen a szlovák elnökség munkáját is. Köszönjük szépen! Igen, Nina, valóban ez egy fontos téma, és sikerült is megállapodásra jutnunk az úgynevezett shadow banking kérdésében. Nézzük akkor most a szavazást. Ez egy név szerinti szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 80 ellene, 3 tartózkodással elfogadtuk a szöveget. Gratulálunk! És most következik az értékpapírosítás. Paul Tang a jelentéstevő, ez is egy nagyon fontos fájl volt. 109-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, B mellette ellene tartózkodók elfogadva, C kompromisszum mellette elnézést első rész először, igazuk van, első része a C kompromisszumnak mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. F2 mellette ellene tartózkodók elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. J kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. L mellette ellene tartózkodók elfogadva, M mellette ellene tartózkodók elfogadva, N mellette ellene tartózkodók elfogadva, O mell két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, O2 mellette ellene tartózkodók, elfogadva P mellette ellene tartózkodók, elfogadva, P2 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Q mellette ellene tartózkodók elfogadva, 464-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, 467-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva. R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. S mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. T mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Végső szavazás a módosított szövegről Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44-en mellette, illetve 44-en, 49 44-en mellette, 4-en ellene, egy ö, tartózkodással elfogadva. Le, a jogalkotási javaslat következik, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 44-3 ellenében két tartózkodással, és most következik a tanácssal való tárgyalásokra való mandátum, szintén egy elektronikus szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Collect to vote. Mindenki tart, szavazott? Jó. Lezárom a szavazást. 44 igen, 4 nem, egy tartózkodás, elfogadtuk, és gratulálunk az előadónak. Now we... New one. Okay. Jó. Akkor térjünk át a második rá a 2013-as eh, dokumentum egyes kompromisszum igen, koordinátorok kérem mellette, ellene tartózkodás, elfogadtok. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kom- négyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, szóbeli módosítóval. Jó, akkor először a kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Most nézzük a szóbeli módosítót. Igen, A szóbeli módosítóról van szó. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Hatos kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 7a, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 8-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum, 10A igen, nem, tartózkodás elfogadva. 11-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 12-es igen, nem, tartózkodás e- elfogadva. A záró szavazás a szöveg módosított formájában e, név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom. 14 igen, 40 e, igen, 9 nem. Az állásolás tervezetre vonatkozó szavazást megnyitom. Lezárom. ugyanez az eredmény. Tehát a tanácsal való tárgyalások megnyitására, megkezdésére megnyitom a szavazást. Lezárom. 44 igen, 5 nem. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Most pedig a verseny, ugye? Szavazólista. Who has a voting list for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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. I'll give you mine. This is the, this is for, the, for sure the last one. This is the absolute last one. Okay, so. Um, Rendben. Akkor állásfoglalás tervezett az uniós versenypolitikáról Szanyi úr az előadó, A kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 69-es módosító igen, nem, tartózkodás elutasva. 70-es igen, nem, ellenőrizzük a 70-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 71-es módosító, igen. Nem. Ellenőrizzük a 71-est, megnyitom. Lezárom. Technikai jellegű probléma, megnyitom újra a szavazást, a 71-esre megnyitom. Lezárom. Lezárom a szavazást. 26 igen szavazattal elfogadtuk. CEE e, e. igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es igen, nem, azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, nem, nem látom a kezeket jól. Egy kollega még szavazzon. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 99-es módosító igen, nem, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizni akarják? Jó, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Még két kollega kérem szavazzon. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas módosító, igen. Nem. Nem igazából látom, hogy a szocialisták ellene vannak. Mellette vannak. Jó, akkor ellenőrizzük. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum két részben, első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, második rész igen, nem, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást, Lezárom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez volt a második rész. Ugye? Jó, akkor a 118-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 119 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 120-as igen, nem, ezzel már voltunk. 121 igen, nem, ellenőrizzük a 121 es megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. i kompromisszum igen, Részenkénti szavazás van? Igen, a szociális dömpingről. Jó, ez egy új dolog. Nem volt rajta a szavazó listámon, tehát első rész. Az i kompromisszum első része igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, ellenőrizzük akkor az első részt, megnyitom. Jó, itt kérték az, ele, az első részre az, el, az ellenőrzést. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 125-ös módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 126. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 128. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. J, J kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. J2, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 149-es módosító, igen, nem. Azt hiszem, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük a 149-est. Megnyitom a szavazást. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Lezárom, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 150-es igen, 150-es e, igen, kérem mindenki, tartsa fel a kezét, 150-re igen, nem. Ellenőrizzük a 150-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 151-es igen. Nem. Ellenőrizzük. A 151-et ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 153 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 155 igen, nem, ellenőrizzük a 155-öt, megnyitom a szavazást. Nyitva van a szavazás a 154-ről. Még több kollégának szavaznia kell a 154-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 155-ös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Elkompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 167-es módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 171-es igen. 171-esnél tartunk igen, nem. Ellenőrizzük a 171-est. Lezárom. Elutasítottuk. 172-es igen nem, tartózkodás, elfogadtuk. 173-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 174 igen, nem, ellenőrizzük a 174-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 181-es, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 179 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 180 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 178 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 182 igen, nem, tartózkodás elutasítva. M kompromisszum. Nem hiszem, hogy az eredeti szav meg kell ismerni. Tehát az M kompromisszum két részben. Első rész igen, nem. Ellenőrizzük az első részt. M kompromisszumra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egy többség, eh, egyet több. A második rész igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 184-es igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 186 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 190 igen, nem, tart, tartózkodás, nem látom az EPP-t. Mit mond a 190-ről? Akkor ellenőrizzük a 190-et. Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egy, több, egy, egyre többen mellette szavaztak. 199 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 192 igen, nem tartózkodás elfogadva. 193 igen, nem tartózkodás elfogadva. 195 igen, nem ellenőrizzük a 195-öt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 190, nem, a 194-es kiesik, ha jól tudom, ugye? Pontosan, akkor 197-es igen, nem. Ellenőrizzük a 197-et, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk egy többséggel. 198 igen, nem, ellenőrizzük ezt akkor, ellenőrizzük, megnyitom, 198 megnyitom. Lezárom. Egy szavazattal megint elutasítottuk. 199 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 200-as igen, nem, tartózkodás elutasítva, 201-es igen, nem, tartózkodás elutasítva, 202-es igen, nem, tartózkodás elutasítva, az eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás el, elfogadva, 203-as igen, nem, azt hiszem elfogadtuk, de nézzük azért meg. Megnyitom a szavazást a 203-asra. Lezárom. Elfogadtuk. Egy, egyet, egy különbséggel. 207-es, 207-es igen, nem. Ellenőrizzük a 207-est, megnyitom. lezárom. M kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 220-as igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Ó kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 223-as, igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 225-ös, igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 226, igen, nem. Ellenőrizzük a 226-ot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 227 igen, 227 igen, nem. Hmm, az LPP-t e nem látom, hogy szavaz, ellenőrizzük tehát a 227-re. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 228 igen, nem, ellenőrizzük, 228 megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 229 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 230 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 232 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Akkor térjünk át az O2-es kompromisszumra, szóbeli módosítóval. De hát kezeket kell lássak, kezeket. A szóbeli módosító ellen van-e valaki? Akkor a kompromisszumot szóbeli módosító nélkül igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 260 igen, nem, tartózkodás elutasítva 249 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük a 249-et, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 247, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 251. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 261. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 263. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 265. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 266. Igen nem tartózkodás, elfogadtuk. 277-es, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Bocsánat. Akkor vissza kell, hogy menjünk. Jó, a P kompromisszumot kihagytam, visszamegyünk, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. És akkor most a 277-es megnyitom, a 277-re megnyitom, Lezárom. Elfogadtok. 278. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 283 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 284 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Az eredeti szöveg 15-ös bekezdés igen, nem, tartózkodás elfogadva. 285 igen, nem. Ellenőrizzük a 285-öt, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 286 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 288 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 292 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 290 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 290-t, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 289 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 291 igen, nem, ellenőrizzük a 291-et, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 293, igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, mert nem látom a kezeket jól. Megnyitom. 293-nál tartunk. Lezárom. Elfogadtuk. 294 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 297 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 296 igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Igen. 295. Igen. Nem. Tartózkodás elut elfogadva. 298. Igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva. 301-es igen, nem tartózkodás elfogadva. 302 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 303 igen, nem tartózkodás elutasítva. 304. Igen. Nem. Ellenőrizzük a 304-est, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 305. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 306 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 307 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 308 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 309 igen, nem. Ellenőrizzük a 309-et, megnyitom. 309 megnyitom. Három nulla kilenc. Lezárom. Elutasítottuk. 310-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 310-et. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 311 igen, nem. Mm, szerintem többség van, de megnyitom. túl hamar befejezte, ne haragudjon. Megint tehát 3.11 megnyitom. 311. Jó, akkor lezárhatjuk a szavazást. Elfogadtuk. 312 igen, nem, kiesik. Eredeti szöveg kiesik, úgyhogy átérhetünk. a 313-ra, igen, nem tartózkodás elutasítva, 314, igen, nem tartózkodás elutasítva, 314, igen, nem tartózkodás elutasítva, 316, igen, nem tartózkodás elutasítva Elfogadtuk. Jó. A 319-es igen, nem. Ellenőrizzük a 319-et, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ez a 320. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 321 igen, nem. Ellenőrizzük a 321-et, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. So we go directly to, to three to seven. 327, igen, nem. Ellenőrizzük a, a 327-et, megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 328 mellette 328 mellett ellene tartózkodás elfogadva. Er kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 330 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 331 mellette ellene Szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük. 331. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogad 332 mellette. Ellene ellenőrizzük. 332, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadva. 333 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 334 mellette, ellene tart, elutasítva. 335 mellette, ellene tartozás elfogadva. 336 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 338 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 340 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 343 mellette ellene elfogadva, inkább ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ez kompromisszum mellette ellene tartott. Elfogadva. Nincs, lefettük ezt is. 346-os, nem, ez nem kell. itt valami. Két kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 349 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 351 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 352 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 353 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 355 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 356 mellette el, ellene 356, mert hát nyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 358 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 359 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 361 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 360 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 362 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 363 mellette ellene ellenőrizzük a 363-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítom. U kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. U2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 365 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 366 mellette ellene 366 ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 368 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Szerintem elfogadtok, de azért eh, kézzel kéne jelezni. Boat is closed. Lezárom. Elutasítva egy szavazattal. 369 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 370 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 371 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 372 mellette ellene ellenőrizzük. Elfogadtuk szerintem, de ellenőrizzük. 372. Lezárom. Elfogad. 373 mellette. Ellene. Ellenőrizni kell. Úgy látom, fáradtak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 374 mellette ellene. Ellenőrizzük ezt is, megnyitom a szavazást. Elfogadva. 375 mellette ellene. Ellenőrizzük a 375-öst. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadom. 377-es mellette. Ellene. Akkor ellenőrizzük. Nem mutatják, hogy hogyan szavaznak ezért. Ellenőrizzük. 377-es. Szavazzanak. Nem akarnak szavazni. Lezárom. Elfogadva. 378 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 379 mellette. Ellene. Ellenőrizzük, a 379-est megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadva. Egy szavazat többsége. 380 mellette. Ellenszavazat. Megnyitom. 380, megnyitom. Vote is closed. Close the vote. Lezárom. Elfogadva. 383 mellette formula van. Hm. Tartózkodás elfogadva. 384-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 385-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 386-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 387 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 388-as mellette ellene ellenőrizzük a 388-ast, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadva. 391 mellette ellene 391-est ellenőrizzük, megnyitom. Adolfo, nyisd meg a szavazást. Still a number of colleagues to vote. 391-es kollégák szavazzanak. Lezárom. Elutasítva. 395 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 392 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 394-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itt a hármas okafogyott. 392-est elfogadtuk, ugye? Nem. Igen, 394-es kompatibilis. Tehát szavazunk, ugye? Jó, jól tettünk. 393-os okafogyott, 396-os, erről szavazni kell. 396-os, jó, erről szavazunk. Mellette, ellene, A 393-as oka fogyott, azért szavazni kell a 396-osról. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 397-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 398, mellette ellene tartózkodás elutasítva 399, mellette ellene tartózkodás elutasítva 400 mellette ellene tartózkodás elutasítva 401 mellette ellene tartózkodás elfogadva 402 mellett, 403 mellett ellen, elfogadva 404 mellett ellene tartózkodás, elfogadva 405-ös mellett ellene tartózkodás. 405, 405-ös, megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 406-os mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 408-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 410-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 411-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 412 413 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 415-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 416-os mellette ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 416 os mellette ellenőrizzük a 416-ost. Vote is. Lezárom. Elfogadva. 417-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 418-as mellette ellene 418-as, megnyitom a szavazást. For 418-as. Lezárom. Elutasítva. 2. V2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 422-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 423-as mellette ellene ellenőrizzük a 423-ast. Megnyitom. Is closed. Lezárom elutasítva. 424-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 425-ös mellette ellene ellenőrizzük a 425-öst. Kérem, kézfeltartásra szavazzanak. Lezárom. Elutasítva egy szavazat 426-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 427-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 428-as mellette ellene 428-as ellenőrizzük. Megnyitom. Bezárom. Elfogadva egy szavazat többséggel. A többi oka fogyott. 434-es mellette el 434-es, mint mondtam, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 437-es mellette nem, bocsánat, 436-os egy szóbeli módosítással, igen, egy szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva, 437-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 438-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 439-es mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Inta. Egyben szavazunk. Egyet értenek ezzel? Nem. Nem értenek. Akkor nem tudunk blokkban szavazni. Inta egyes mellette. Inta egyes mellette a tartózkodás elfog. Inta kettő mellette ellene tartózkodás elfog. Inta három mellette ellene tartózkodás. Inta hármast ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Szűk többséggel. Inta a négyes. inta a ötös. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Int a hetes. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Int a nyolcas. Mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Az inta nyolcas megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Inta 9. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 1, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 3, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 5-ös, mellette ellene ellenőrizzük az Imko 5-öst, megnyitom. Imko 5-ös. Lezárom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor a többit az imkótól egyben tudjuk megszavazni. A 19-esig? 18 esig 6-tól 18-asig. 6-tól 11-esig. 6-tól a 11-esig. Akkor... Ja. Akkor csak a hetes. Nem tudunk tömbben szavazni. Időt vesztettünk csak ezzel. Mellettem ez elfogadva. Imko 13, most mellettem tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogad, 15-ös, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadott, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene elfogadva mindenképpen, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tron, Tron 1 -e, második része mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor blogban szavazunk a tran, van-e gondjuk vele? Hármas, tran hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a TRAN négyest.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 Tran 15-ös. Megnyitom. This is clearly key vote for. Kulcs szavazásírás. Vote is closed. Lezárom. Elfogadva. 16-os, mellette ellene tartózkodás. Néppárt, mi van? Mellette, jó, elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás. Nem látok más frakciókat, megnyitom 17-es. Vote is closed. Lezárom elfogadva a 18-as mellette ellene tartózkodás, elfogadva a 19-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva blokkban akarjuk? 26-osig, jó? 19-26 ben mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene ellenőrizzük a 28-ast. Elfogadva. Agri, nem, nem tudunk egyben szavazni az Agriról. Úgy látom, vitatott az Agri. Agri egyes mellette. Ellene tehát Agri 1-es ellenőrizzük, megnyitom. Megnyitom az Agri 1-est. Szavazzanak! Jó. Jó. Ezt mondom, hogy szavazzanak, mert egyszerűen nem szavaznak. Agri 1-es, kérem szavazzanak. Please vote, colleague. Kérem kollégák, szavazzanak. Rendben. Nagyon szűk. Egy utolsó erőfeszítés, és lezárjuk a szavazást. Elfogadva Agri 2 mellette. Agri 8, elfogadva Agri 9 mellette ellenet tartózkodók leellenőrizzük az Agri 9-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Agrikról blogban mellette ellene tartózkodók elfogadva, első francia bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ez volt az egyes módosítás, kettes francia bekezdés elfogadva, akkor kettes módosítás mellett ellene tartózkodók elutasítva, hármas mellett ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös Négyest ellenőrizzük le? Jó. Ellenőrizzük akkor le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hat mellette ellene tartózkodók elfogadva. Bocsánat, bocsánat, rosszul láttam. Akkor próbáljuk meg szinkronizáltan dolgozni. Hatos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ez egészen biztos, de hogyha nem, muta, nem teszik fel a kezüket, akkor leellenőrizzük, és időt veszítünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette eredeti szöveg, 4-6 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg 7, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene leellenőrizzük, 13-as leellenőrizzük. Lezárva, elfogadva. 14, nem, elnézést, Eredeti szöveg 9-es, 10-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 14 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 15 mellette ellene leellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást. Elutasítva. Agri egy fra- egyes francia bekezdés mellette mellette a három agriról akkor blogban, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodók el elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva, eredeti szöveg fogyott 19 mellette ellene tartózkodók, nem látom a zöldeket, mellette vagy ellene? Mellette elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva, W kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, Y mellette ellene tartózkodók elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Z, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45-ösről nem fogunk szavazni, 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 mellette ellene Alde, leellenőrizzük, 47-es, no, 48-ast. Lezárva, elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51 mellette ellene leellenőrizzük, 51-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva 52. Mellette ellene tartózkodók elfogadva 53. Mellette ellene mellette 53. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Agri blogban. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Név szerinti szavazás a módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-6 ellenébe 5 tartózkodással gratulálunk a jelentéstevőnek. Jelentéstevő, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kihívásokat rejtő dosszié volt ebben az évben talán a legnehezebb. Nagyon-nagyon örülök az összes kollégának, köszönöm, és itt most tényleg szívből jön az, amit mondok, hogy mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez siker legyen. Három olyan kérdés van, amely nagyon fontos ebből a szempontból. Egyrészt lépéseket tettünk annak érdekében, és ennek csak része a szöveg, hogy a verseny jogi szabályokat megfelelővé tegyük, a digitális piac a második téma, és a harmadik téma talán a legfontosabb lépés ebből a szempontból, hogy az együttműködésen alapuló gazdaságot előre vigyük. Ez a legfontosabb témája. Fentarthatóság, szociális értékek hangsúlyozása, nagyon fontos ebből a szempontból. Köszönjük szépen a szakbizottság munkáját, mindenkinek a hozzájárulása nagyon fontos volt, és személy szerint azt szeretném elmondani, hogy Massimo Colombónak köszönöm szépen az ECON szakbizottság titkárságáról a munkáját, és Rolandnak is a szakértőmnek, akik tényleg motorjai voltak ennek a munkának. Köszönöm szépen!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 nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy a szlovák pénzügyminisztert köszönhet, köszönhetem. Péter, vagy Kazimír Péterről van szó. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és elmondja a szlovák elnökség értékelését a gazdasági témákban. Mint tudjuk, ez egy nagyon sikeres elnökségi időszak volt, és nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy kimondhatjuk azt, hogy tegnap megint fontos lépést tettünk előre, hiszen a háromoldalú egyeztetésen sikerült előrelépnünk. Ez egy fontos első lépés a tőkepiaci unió irányába. Most az értékpapírosításról döntöttünk, tehát köszönjük szépen az önök, titkár, az önök Soros elnökségének a munkáját. Nagyon jó volt az együttműködés a parlamenttel is. A mai napon egy másik fontos témában is szavaztunk, ez pedig a pénzpiaci alapokra vonatkozik, és most következ, tehát hogy ezen keresztül sikerül a jogalkotási hátteret biztosítanunk, tudjuk azt is, hogy a tanácsban is sikerült kedden egyetértésre jutni az efszai 2 kérdésében, amely szintén fontos munka, és a következő hetek, hónapok során ebben a témában mi is sokat fogunk dolgozni. Reméljük, hogy sikerül majd pozitív kimenetelt biztosítani ennek a kérdésnek is. Aztán itt van a gazdasági kereten belül a pár, gazdasági párbeszéd. Még egyszer szeretném megköszönni azt a pozitív együttműködést a parlamenttel ebben a szemeszterben, amelyet megtapasztalhattunk, és most meg is adom a, munká, a szót. Köszönöm szépen. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálni szeretnék az értékpapírosítással kapcsolatos anyag megszavazásának. Ez tényleg nagyon fontos téma lesz most a máltai elnökség számára is. A tegnapi nap után és a mai pozitív szavazási eredmény után az értékpapírosítással kapcsolatban fontos lépéseket tettünk. Tehát ez a két nap valóban kritikus fontosságú volt. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehettek a parlamentben, az Ekon szakbizottságban, és szeretném a szlovák elnökség munkáját lezárni. Ez az utolsó megjelenésem itt, az ECOFIN elnökeként, és most szeretnék arra utalni, hogy hol sikerült előrelépéseket elérnünk a szlovák elnökség alatt. kimondhatjuk azt, hogy az év, az év második szakaszában egy igazi átalakulás következett be a világban, de szerencsére a legutóbbi adatok rávilágítottak arra is, hogy a gazdaság azért ellenállónak bizonyult. Természetesen ez nem garancia hosszú távon a stabilitás és a növekedés megőrzésére, úgyhogy továbbra is bizonytalanság uralkodik a gazdasági termelés kapcsán. Európában egy ilyen szuperválasztási év lesz, Olaszország problémája, Brexit, az Egyesült Államok beli adminisztrációváltás, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy majd megvizsgáljuk azt, hogy mindennek milyen hatása lesz az európai gazdaságra. Nehéz ebben a bizonytalan helyzetbe előrelépni. Ugyanakkor meg kell törni azt a tabut a tanácson belül is, amely eddig uralkodott, és elő kell, meg, meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, amelyek a párbeszéd alapját jelentik. Ez az ECOFIN politikai válaszának az alapja, ez kell, hogy legyen az. A mi munkánk főként erre összpontosult. Befektetések, strukturális reformok, Alapvetően mindez nem is változott a korábbi évekhez képest, de mégis a relatív hangsúlyok tekintetében az egyes elemek között azért vannak hangsúlyeltolódások fiskális elemekkel kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Ez volt az egyik első kérdés, az excesszív, tehát a túlságos eladósodás, illetve költségvetési hiány tekintetében az Európai Bizottság egy olyan megoldást választott, hogy segíti a folyamat további erősödését Spanyolország és Portugália esetében a tanácsban nem kívánták a bizottsági javaslatot felborítani. Önök is tudják, hogy mi a helyzet ebben, hiszen a bizottsággal struktúrált párbeszédet folytatnak ebben a kérdéskörben, és a pénzügyminiszterekkel is eszmét cseréltek, tehát önök is tudják azt, hogy a tanácsban voltak késések, és ez az egész folyamat az ősszel csúcsosodott ki, és ez volt egyébként a célunk is. Végül is mindenki számára sikerrel végződött ez az egész folyamat, és ez a legfontosabb az egészben. Nézzük most a fiskális stabilizációt. Úgy gondolom, hogy a fiskális szabályok rendkívül fontosak számunkra, a hitelességünk megőrzése szempontjából is, és a fenntarthatóság mellett a fiskalitásnak, a fiskális kérdéseknek is makrogazdasági stabilizáló hatásuk van. Az euró zónára vonatkozólag bebizonyosodott az, hogy mennyire komplex kérdéssel is állunk szemben. Ez azt is bebizonyította, hogy az Európai Uniós fiskális szabályok nem, egy, nem esnek egybe a makrogazdasági stabilizáló hatásokkal. Éppen ezért egy fontos politikai prioritás az EMU elmélyítése és a fiskális politikák miniszteri szintű egyeztetése. Pozsonyban szeptemberben találkoztunk ebben a témában, és ott az eurozónára vonatkozó jövőbeli fiskális kapacitásokat vitattuk meg, az esetleges gazdasági sokhatásokat, mindenféle tabú nélkül beszéltünk ezekről a kérdésekről. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a pénzügyminiszterek nagyon konstruktívak voltak ebben. Emellett ezt a témát a decemberi ECOFIN napirendjére is kitűztük, hogy ezt a kezdeményezést tovább vigyük, élettel telítsük meg, és az öt, és az öt elnökök jelentésében is szó essen erről. Márciusban szintén majd ezzel kell foglalkoznunk azt is elmondtam, hogy júliusban nagyon érdekes eszmecserére került sor az Európai Parlament képviselői és a pénzügyminiszterek között. Még egyszer köszönöm szépen a parlamentnek azt, hogy ezt a fontos témát előhozta, erre rávilágított, és ezekkel a tevékenységekkel ezt segítette. A tanácsban nagyon széles körű megállapodás van azzal kapcsolatban, hogy az EMU még mindig nem eléggé ellenálló, és további lépésekre van szükség. Így tudnám összefoglalni a jelenlegi helyzetet, és a szuper választási év, tehát 2017-re gondolok, után a tanácsnak továbbra is napirenden kell tartania ezeket a kérdéseket, és előre lépésről kell majd beszámolniuk. Beruházások, befektetések, ez szintén egy fontos téma számunkra, és azt hiszem, hogy itt sikerült is előrelépnünk. A tanács általános megközelítésével kapcsolatban az FC 2.0 és a tanácsi közös megközelítés elfogadását emelném ki ebből a szempontból nem csak az alap időtartamának meghosszabbításáról van itt szó, hanem remélem, hogy minőségi szempontból is javítani tudjuk az addicionalitás, a szektoriális és és földrajzi lefedettség, a változásra hatással lévő projektek támogatása, és más fontos kérdések kerültek napirendre. Sikerült a beruházások szintjét tovább emelni, és én bízom abban is, hogy az Európai Parlament támogat bennünket ebben, és remélem, hogy a három oldalú egyeztetések is hozzájárulnak majd a soros elnökség sikeréhez. Nagyon jó beruházási tervünk van, ahogyan azt már júliusban is elmondtam, itt ebben a szakbizottságban a migráció kérdésének gyökereire próbáltunk odafigyelni, hatni erre. Még a szlovák elnökség előtt is megkezdtük ezt a munkát. Örülünk annak, hogy ebben a csomagban mind a három jogalkotási javaslat tekintetében sikerült lezárnunk ezeket az anyagokat. Fentartható fejlődése vonatkozó európai alap az egyik ilyen. Nézzük most a bankuniót. A bankunió jelenlegi helyzetével kapcsolatban nagyon fontos, hogy a folyamatokat lezárjuk, és a jövőbeli gyakorlatokat erre alapozzuk. A, a júniusban a tanács által elfogadott menetrendet el kell, e, végig kell járni. Nem volt egyszerű a tárgyalás, hiszen megfelelő egyensúlyt ki kellett harcolni. Az, hogy jelen, e, tehát a teljes betétes rendszer javaslaton végig jártuk, az irányítási e, alapokat, a az ibisztől való leválást. Az elnökség alatt tehát a kockázatcsökkentési intézkedéseket tárgyaltuk végig, a jövő héten azt hiszem Strasbourgban be fogjuk mutatni őket. A technikai vitának már holnap lesz a, az indító megbeszélése, mert nem akarunk időt pazarolni. A feltételek megfelelnek a az egységes feladási alapnak, és megbíztuk az EFC-t a munka megkezdésével. A következő a tőkepiaci unió. Vannak, akik kételkednek ebben a dokumentumban, különösen a miatt, hogy Nagy-Britannia elhagyja az EU-t. De ne értsék félre. Ahhoz, hogy a, a CMU-t a lehető leggyorsabban lezárjuk, ahhoz a szabályozói kör, környezetet optimalizálni kell a finanszírozási csatornákkal együtt. Ez nagyon sok vállalkozó számára életmentés jelenthet. Nagyon örülünk az előadó felfogásával, és a, a jövőbeni szabályokról a, meg is állapotunk a politikai irányokról. A tőkepiaci unió szempontjából nagyon fontos lépés a CMU létrehozása is. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a legutóbbi az értékpapírosítási határozattal kapcsolatban szóljak, és köszönetet mondjak, hiszen ez tulajdonképpen egy karácsonyi ajándék mindenki számára, hogy sikerült megállapodni. Végül ezt mondanám, hogy az érintettek megállapodtak az európai vállalkozótőke alapokról, és az európai szociális vállalkozói adatokról. Általános felfogás van már arról, hogy, és hivatal, hogy a hivatalos a jövő héten kerüljön sor. Pénzügyi szolgáltatások. Örülök annak, hogy igen intenzív tárgyalásokat követően a tanácsnak sikerült politikai megállapodásra jutni, és egy szabályozó tervezetet hozott a pénzpiaci alapok szabályozói keretére vonatkozóan. Ez egy nagyon érzékeny terület. A végleges jóvá, tanácsbeli jóváhatás, jóváhagyásra vonatkozóan tegnap nagyon fontos lépést tettünk, e fontos jogszabály kérdésében is. A társalkotók lényeges formában járultak hozzá ahhoz, hogy a, az Európai Unió pénzügyi stabilitása javuljon, ezt is köszönjük. A tanács novemberben megállapodott a, a, az EU pénzügyi szolgáltatási jogszabály eh, állampolgárok felé nyújtott támogatására vonatkozóan. Tehát ez a javaslat az Európai Parlamenttel remélhetőleg a jövő év elején sikerül megállapodásra jutni. A tanács tárgyalási mandátuma alapján a pénzmosás ellenes irányelvre vonatkozó tárgyalásokat még az elnökség vége előtt megkezdi, tehát van még idő. A pénzmosás elleni harc nagyon fontos, ugyanolyan fontos az Európai Parlament számára, mint a tanács számára. Biztos vagyok tehát abban, hogy az intézményeink mielőbb, még a jövő év elején meg tudnak állapodni. Végül pedig a top a legfontosabb adózási kérdésekben. Az adócsalás elleni harc az egyik legfontosabb politikai prioritása volt az elnökségünknek az ECOFIN tanácsban. Úgy gondolom számos vívmányunk tükrözi ezt. Az adózás terén jelentős eredményeket sikerült elérnünk, azzal, hogy a tanács elfogadta azokat a kritériumokat, amelyekkel az úgynevezett nem vállalati jogalkotás adó célú elemeit tartalmazza. Egyfajta fekete lista is volt ez, ezt követően a vállalati adózások erkölcsi kódexével 2017-ben már a, a, az átvilágításokat meg kezdhetjük. A Panama dokumentumok. Jelentős mértékben hozzájárult a parlament a szöveges anyagok módosításához. Az EC5-re gondolok, amelyel az adóhatóságok következetesen tudják majd e, értékelni a pénzmosás ellenes információt, mint például a Panama kiszivárogtatásoknál is volt. Rá kellett világítani arra, hogy szükség van arra, hogy az alapok nagy léptékű visszaélését elkerüljük, az adóhatóságok és egyéb ügynökségek együttműködése ehhez elengedhetetlen. Úgy gondolom, hogy ezek azok a lépések, amelyek a pénzmosás és a, a jogtalan finanszírozás mennyiségét csökkentik. A tisztességes vállalati adórendszer az Európai Unión belül egy további kérdés, azt tan, próbáltuk meghatározni ebben, hogy a négy jogalkotási javaslat, mert ugye ez egy csomag és egy óriási kezdeményezés, az, az adóelkerülési irányelv, a kettős adóztatási intézkedések, a CCDB és a CCTBB. A szlovák elnökség a csomag részeit elkezdte tárgyalni, a prioritásokat. Örömmel jelenthetem, hogy a decemberi ECOFIN-on, tehát kedden lényegesen előre léptünk a, azat a kettő, tehát az úgynevezett hibrid egy összeegyeztethetetlenségekkel kapcsolatban, ha emlékeznek, még az előző elnökség idején indult ez a munka el. Sikerült a szöveget stabilizálni, 95%-a a szövegnek már készen van, és ez lehetővé fogja tenni, hogy a máltai elnökség az év elején lezárja a dokumentumot. A közvetett adózás. Több dokumentumot tárgyaltunk ezzel kapcsolatban, a jelenlegi EU áfa szabályok határon átnyúló tranzakciók kérdésében, és ezek a jelenlegi EU áfa szabályozásnak bizonyos elemeire is vonatkoznak. A bizottságnak a munkája ezzel kapcsolatban az első jogalkotási lépés lesz. Az ECOFIN tanács tudomásul vette az EU és Norvégia áfa területen való kezdeményező lépéseit, ez újdonság jóvá hagytuk a jóvá szlovák elnökség idején ennek a szövegét, és eh, a bizottság a tárgyalásokat e szöveg alapján meg fogja, ennek tükfényében fogja megkezdeni. A luxusadók, illetve az alkohol és italokra vonatkozó adó kérdésében szintén előkészítő munkát eh, végeztünk, és a jövő év elején fogjuk beterjeszteni a szöveget. Az irdózással kapcsolatban elmondanám még, hogy a tanács véleménycserét folytatott arról, hogy az áfacsalást bevegyük-e az úgynevezett PIF irányelve, annak érdekében, hogy segítsük az igazságügyi és belügyminisztériumi tanács munkáját. Hosszú idő után sikerült visz életet tölteni újra ebbe a dokumentumba, és tegnap el is fogadtuk. Néhány szót zárásképpen a jövő évi költségvetésről, és hozzászólásomat akkor majd egy olyan kérdéssel fejezném be, amely ugye nem közvetlen az önök szakbizottságának munkájához tartozik, de talán fontos, hogy elmondjam, hogy milyen megállapodás van az intézményeink között a 2017-es EU költségvetésre vonatkozóan. Az együttműködésüket köszönjük, és biztosak vagyunk abban, hogy a jövő évi költségvetés épp, egészséges és mutatja, hogy szolidárisak vagyunk. A legfontosabb fenntartása, aggodalma a lakosságnak a migráció kezelése, a munkahelyteremtés és a növekedés. A tanács számára is ezek a kritikus kérdések. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm én is. Köszönöm a bevezetőjét rengeteg munkát foglalt össze, valóban az önök elnöksége sokat dolgozott. Sok sikert kívánunk, és az első hozzászólónak, Bukebálcónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárti frakció nevében Először is köszönetet mondok a tanács időszakuk alatt tanúsított együttműködésért, és véleményem szerint jó munkát végeztek, ezért is köszönetet mondok ön és a munkatársai. Egy bankudióval kapcsolatos véleményét hallottuk, megítélését. Most erre szeretnék egy kicsit visszatérni, és pontosabban rákérdezni, hogy közös betétbiztosítási rendszer az, ami érdekelne az édes, Hát szerintem itt továbbra is hiányzik egy megfelelő tanulmány, amely vizsgálná a következményeket, és egy technikai hatásvizsgálatot készített itt az Európai Bizottság, de a javaslatnál hiányzik a kockázatcsökkentés szükségszerűségének alátámasztása is a bankszektorban. A már bejelentett kockázatcsökkentési lépések a pénzügyminiszter kollégái számára még nem elég ambíciózusak. Ezért összefoglalva szeretném elmondani, hogy az édes esetében az elnökségük alatt a gyors haladás nem volt reális elképzelése. Kazimír úr, most azt szeretném ma reggel kérdezni öntől, hogy osztja azt a véleményemet, hogy ez a javaslat ebben a formában, ahogy az Európai Bizottság ezt prezentálta, végül is elbukott, vagy hogy úgy fogalmazzam, hm, hogy vannak -e itt talán alapvető módosítások a bizottság részéről, amiket mindenképpen meg kéne tennie a bizottságnak. Ön hogy látja? Köszönöm. Na, akkor anyanyelvemben válaszolok. Köszönöm a bevezető szavakat és a dicséretet is a tevékenységünket tekintve a pénzügyi szolgáltatásoknál. Igenis, ez évben az Edis vonatkozásában igencsak óvatosak voltunk, mert nagyon érzékenyen kell megközelíteni a tanácsi atmoszférát, és láttam, hogy intenzív vita folyt például ezen a héten is az Európai Bizottság, amikor bemutatta az intézkedéseit, és el kellett mondanom, hogy a médiának is, hogy mi történik, azt gondolom, hogy valahogy át kellett adnom diszkrét módon azt az üzenetet, hogy hónapok után a csökkentés még mindig egy nehézség, hiszen a csökkentésnek együtt kell járnia a kockázat megosztása valahol, csak így működik ez miután hosszú ideig vártunk az intézkedés csomagra, és bizonyos országok bírálták, hogy blokkolják a megosztási lehetőségeket, és valahogy a, arról ugyan sokan úgy látták, hogy másra akarják hárítani csupán a terheket. Azt gondolom, hogyha nagyon nagy nyomást gyakorolnak valakire, amit elhangzott az Edis pillanatnyilag kicsit lefagyott, mert ilyen nyomás mellett nehéz dolgozni. A téma egyébként összefügg úgy általában azzal, hogy milyen irányba akarunk haladni a bankunióval. Szeretném elmondani, hogy ez egy olyan forgatókönyv, amely hát némileg várat magára, hiszen jövőre egy szuper választói évvel is találkozunk, tehát lelassul ez. Konstruktív javaslatokra van szükség, de nehéz lesz itt a máltai elnökségnek haladni és egy közös álláspontot kialakítani. Mi megkezdtük a technikai szintű vitákat, holnap történik ez pontosan, hogy megkezdjük, és pillanatnyilag nem látom a késedelem konkrét okát, nem kell késnünk feltétlenül, és úgy gondolom, hogy ezt már elmondtam az Európai Parlamentnek is, hogy nyilván nekik is időre van szükség az álláspontjuk kialakításában. Itt találkoztam folyosókon, a viták során, a prospektussal kapcsolatban folytatott vitáknál, ezt is felvetettem röviden, és hát Strasbourgban szeretnék a dokumentumot először is bemutatni tehát változatos a kép, hogy úgy mondjam, és az intézkedésekkel kapcsolatos vélemények igen, csak eltérőek egyenlőre, és ez előre a big is marad. Vannak a kis és nagy országok, fogadó országok, másképp látják ezt, kibocsátó országok. Itt azt gondolom, hogy sok minden kerül, sok mindennek a kockázata fennáll itt, és ezen dolgozni kell az igazság az, hogy igazából nem fogjuk tudni megosztani a garanciákat kölcsönösen az európai bankszektorban, hogyha nem vagyunk képesek megérteni a módszereket tekintve, hogy hogyan csökkentjük az egyes országban a kockázatot a bankszektoron belül, főleg egy olyan helyzetben, amikor még mindig van olyan országok, ahol fennállnak veszélyek. ide tartozik még. A, a cikkről cikkre való haladás, tehát hogy tényleg egy technikai szintű vizsgálatot is végezzünk, hiszen szóról szóra meg kell nézni, mi történik. Óvatosan kell egy ilyen anyagot megvizsgálni. Köszönöm szépen, Pervans Berez. Köszönöm szépen, miniszter úr. Az egészre nem szeretnék visszatérni. Ugyanakkor, hogyha mindig csak a kockázati szint csökkentéséről beszélünk, akkor nem fogunk tudni egyetértésre jutni. Ők, el, önök elmondták azt is, hogy a parlamentnek milyen fontos szerepe van, mert végül is olyan döntés született, hogy Spanyolország és Portugália felé nem alkalmaznak szankciókat. Ez a bölcs döntés azért is történt meg, mert ezeknek az országoknak sikerült ki, költségvetési kiigazításokat végezniük, de ugyanakkor a szankciók ciklikus hatással vannak, és a gazdaságpolitikai irányítás logikáját kell teljes mértékben felülvizsgálnunk. Hogyan látja ön a szlovák elnökség hozzájárulását ehhez a kérdéshez, és az öt elnök jelentése jelentéséről mi az ön véleménye, hiszen itt nem látok túl sok előrelépést a tanács részéről, és a pozsonyi európai csúcson a biztonság, illetve honvédelmi kérdések fontosabbá váltak, mint a gazdaság és monetáris unió beteljesítése. Ahogyan egyébként az, FM, vagy az IMF is elmondta, napról napra azért kellene tennünk, dolgoznunk, hogy az eurózónát konszolidáljuk. Mikrofon. Eh, fünf Minuten gehen. Öt perc múlva mennem kell. Megismételni? Eh, öt perc múlva mennem kell sajnos. Eh, mm, feltehetném közvetlenül a kérdést, mielőtt a miniszter úr válaszol? Ez szokatlan. Ezt előtte kellett volna elmondani, meghallgatjuk a választ, és utána ön. Jó? Jó? Ja sa pokúsim zareagovať na ten časový problém a potom to možno spolu... Nos, az időzítést figyelembe fogom venni, igyekszem gyorsan reagálni. A legutóbbi vitákat tekintve az eurózónában az, a fiskális ügyekben azt gondolom, hogy bizonyíték van arra, hogy megfelelően közelítettük, de különböző módon közelítettük meg a kérdést. Talán, egyszer nem lehet elkerülni ezt a témát, és hát komoly bátorságra van szükség, és elkötelezettségre, hogy a legmagasabb szinten is komolyan megtárgyaljuk ezt a vitát, a monetáris unió elmélyítésére is akár szükség lehet Például a közös európai munkanélküli biztosítás, hát ez nagyon nehéz pillanat, de ez egy nagyon érzékeny terület, mert az egyes tagállamok nagyon különböző rendszereket alkalmaznak. Itt komoly támogatásra van szükség, amit meg fogunk megszerezni. Nem elegendő itt azt mondani, hogy a monetáris unió architektúrája még nem fejeződött be, és be kell fejezni, persze ez cél, de azért a valóságból kell kiindulnunk egyelőre nincsen megfelelő környezet, ez támogató környezet, és a politikai ciklus sem erre mutat még mindig. 2017 következik a szuperválasztási év, 2017 után újra kell értékelni a dolgokat. Egyelőre azt hiszem halasztanunk kell bizonyos nagyon fontos döntéseket. Itt eh, ennek a projektnek a keresztapjai bizony, eh, hát előkészítettek valamit, amit egyen nagyon nehezen tudnak továbbvinni. A spanyol-portugál példára is lehet hivatkozni. Vannak szabályok, amiket be kell tartani, és amíg nem változtatjuk meg a szabályokat, nem könnyű ezt kikerülni. Tehát ha valaki nem szereti a szabályokat, akkor változtassuk meg. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Miniszter úr, a Valutoni Unió kapcsán azt mondta, hogy more action is needed, tehát több cselekvésre van szükség. Hát az eurozóna bizony törékeny arcát mutatja, és hát a tendenciák is igencsak eltérőek itt a parlamentben újra és újra megvitatjuk, hogy a parlamentnek milyen szerep jut a költségvetés tekintetében. Az egyik áramlat azt mondta, hogy nem lehet nem lehet adósságra jövőt építeni, ez a megszorítási politika, az egyik oldalon a másik felfogás, nagyobb pénzpolitikai mozgástérre van szükség, hogy többet tegyünk a nemzetgazdaságunkért. Ez a két vélemény folyamatosan ütközik itt a vitában, amit a parlamentben folytatunk. A másik pont pedig strukturális reformokra van szükség. Világos az, hogy a költségvetési pozíciók elúszása nem vezethet oda, hogy hosszú távon így szanálni lehet a költségvetéseket. Hosszú távon a szociális juttatásokat, az adóstruktúrákat alapvetően meg kell változtatni. Tehát a költségvetési struktúrát összességében. És ami az ECOFIN-nel kapcsolatban szeretnék megkérdezni, a költségvetési struktúrák módosítása önöknél lesz szóba kerül, vagy mindig csak ilyen megoldásról beszélnek? Tehát van-e konkrét elképzelés arra vonatkozóan, hogy egyes államokban hogyan lehetne a strukturális reformokat ténylegesen végrehajtani? E, ja zvorilo samozrejme musím e, podotknúť, že hovoríme o téme eurozóny, kde je moja kompetencia. Rá kell mutatnom a mai téma az az euróövezet, és az ECOFIN elnökeként nem úgy készültem, hogy költségvetési dolgokra reagáljak, de azért röviden szólok hozzá, azt gondolom, hogy kicsit túl megyünk a jogalkotói kereten Megismétlem csak, az Európai Bizottság első alkalommal állt elő egy fiskális keret, kerettel, amely tartalmazza az euróövezetre vonatkozó intézkedéseket, és ez nem, nincs egészen összhangban a jelenlegi szabályokkal a, a stabilitási és növekedési csomag eh, ezt nem veszi figyelembe például a fiskális intézkedései során, és eh, persze vannak szabályok az euróvezet működését tekintve, igyekeztünk felkészíteni az összes lehetséges helyzetre, de ezen túllépve kell most foglalkozni a témámmal az euróövezet elnök elnöke is azt elnökeként is azt mond, elnöke is azt mondja, hogy horizontális politikát kell végeznünk, meg kell nézni, mert felül kell vizsgálni az egyes tagállamok kiadásait, a kiadási oldalt, a, annak a dinamikáját figyelemmel kell kísérnünk. A kollégám például Olaszországból is reagált, vagy Szlovákiában is ezt tesszük. Nagyon konkrétan megnézzük az egyes kiadásokat, az egyes borítékokat, de erre vonatkozóan egy átfogó euróvezeti megközelítés nem, létezik, nem létezik, amit mindenki alkalmazna. Mi csak igyekszünk a legjobb gyakorlatokat átvenni, betartani, a szabályoknál ugye ezeket elő kell készíteni, a szabályokat egy jogalkotási folyamat keretében a two-pack, a six-pack, a növekedési és stabilitási paktum. Itt eh, vizsgáljuk a szabályok egyszerűsítésének lehetőségét is, például a növekedési és stabilitási csomagban. Aztán van a kiadás fejlesztési benchmark, eh, de sor aspektus létezik már a technikai szinten. És ezek nagyon konkrétan befolyásolják az életminőségünket. Köszönöm szépen. Itt elmúlt évben is születtek ajánlások, egyáltalán nem illegitim, hogy ajánlásokat tegyenek az euróvezeten belül. hogy ez újra és újra sor kerül. Péter Jezek. vám Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is először is köszönetet mondani, hogy az önök felfogása jelentős mértékben segített minket ahhoz, hogy előrébb lépjünk. Különböző beavatkozásokat említett a pénzmosás ellenes irányelv kapcsán. A kérdésem a következő. Hogy áll a helyzet a tanácsban ezzel kapcsolatban? Ha jól tudom, akkor nincs nagy kedvük még nagyobb átláthatóságot biztosítani, különösen ami a kedvezményezett tulajdonosokra vonatkozik a vállalatokon, trösztökön belül, és amivel a rájuk vonatkozó jegyzéket nyilvánossá lehetne tenni. Pedig a, a csalás elleni harc szempontjából ez nagyon fontos lenne az á, a nem átláthatóság adott esetben frusztráció forrása is lehet, és a globalizáció stb. elleni harc is akadályoztatva lesz. A szlovák elnökség munkája valóban nagy siker volt, ezzel egyetértek. Az ország az én hazámmal együtt nagyon nagy közös utat járt be. De mi a következő kérdések, a következő időszakra vonatkozóan a legfontosabb hatáskör? Mit javít, vagy mit javasolna a további sikerhez? Az önöket követő elnökségeknek milyen lépéseket kellene tenni? És ha lehet, akkor én is szeretnék köszönetet mondani a szlovák elnökségnek, az most végzett munkájához. Köszönöm. Köszönöm én is a dicsérő szavait. Hadd kezdjem azzal, hogy eh, a kérdést, a, azt a kérdést válaszol meg, eh, hogy mit ajánlanék az ECOFIN elnökséget átvevő kollégáknak. Talán azt javasolnám, hogy véglegesítsék a 82-es dokumentumát, szinte készen van már a máltai kollégákkal együtt. Volt egy párizsi konferencia, egy OECD konferencia, ahol Pasquaz és nagyon sokan mások a globális adáscsalás, adócsalás elleni harc kiemelkedő személyiségei is részt vettek. Persze Málta nem olyan fontos szereplője ennek a munkának, de azért, vagy nem mm, fontos tényezője a kérdésnek, de mégis a különböző politikai turbulenciák idejében azt javasolnám, hogy talán felejtsék el hogy bizonyos médiák is léteznek a világon, egyszerűen csak a munkára koncentráljanak. A hosszú távú szempont pedig a munkára nézve az, hogy a bankunióval kapcsolatos munkát folytassák, hogy a projekt, amelyet Dombrovski e kollega bemutatott a kockázat csökkentése kapcsolatban, tehát hogy ez konkrétabbá váljon, és folytatható, folytatható folytassák a, az értékpapírosítással kapcsolatos trilógust. Mindannyiunknak fontos, hogy megvárjuk és megkapjuk a bizottság fehér papírját. Az öt jelentést, ami a monetáris unió jövőjére vonatkozik. A pénzmosás ellenes kezdeményezés egy szélesebb, globálisabb kezdeményezés része. Meg kell, hogy mondjam, hogy kétszer már foglalkoztunk mi is ezzel a kérdéssel zárt ülésben, és kamerák elé is vittük. Egy nyilvános kérést is megfogalmaztunk az elkövetkezendő lépésekre vonatkozóan, de az adatvédelemmel és sok minden egyébbel kapcsolatban nagyon sok kihívás volt. Mégis úgy érzem, hogy hosszú utat jártunk be. Sőt, még, még több ambíciónk van, hogy a lévő tíz nap alatt még többet elérjünk, és azt hiszem ezek a, a törekvések reálisak. Nem szeretném most a részleteket is elmondani, mert ez talán még a lépések sikerét is veszélyeztethetné, de tudom, hogy nagy lépés lesz, ha sikerül a végére jutnunk. A, terrorizmus finanszírozása ellen felléphetünk, és tudjuk, hogy évről évre óriási források esnek ki a költségvetésből, amiket fel lehetne használni, de egyszerűen nem tudjuk koordinálni, a harcunkat. Ezért a, meg kell szervezzük magunkat. Úgyhogy drukkolunk, hogy karácsonyig még sikerre jussunk. Köszönöm. Thank you. Dimitris Papadimulis. Köszönöm szépen, Dimitris Papadimulis. Köszönöm, elnök úr. Mr. Kazmir, you can use your... Kashmir úr általában fejhallgató vesz fel, és remélem, hogy érteni fogja, amit görögül mondom. Úgy gondolom, az önök elnöksége rendkívül produktív volt. Véleményem szerint az, hogy nem említette a görög gazdaságot, az is jó hír Görögország számára. A közleményt olvasva az Eurogroup és az ECOFIN közleményeire gondolok, akkor azt is látjuk, hogy a görög gazdaság előrejelzései is jobbak a 2015-öshöz képest, 16-oshoz képest is. Úgyhogy remélem, hogy mindent megtesznek, amit lehet, hogy még a szlovák elnökség végéig először is, hogy lezárják a második értékelési kört az országomra vonatkozóan, másrészt pedig hogy a növekedési ciklust elindíthatják. A szlovák elnökség prioritásainak programjában egyértelmű volt, hogy a bankunió mm, előkelő helyen áll. Vragyi úrtól azt hallottuk, hogy nem lehet sajnos a bankuniót anélkül lezárni, hogy a harmadik pillér azaz az IDIS ne lépne életbe. A globális instabilitás és kockázat tükrében arra kényszerülünk. Valóban szükséges a harmadik pillért megalkotni, egyébként nem lehet valódi bankunió. Mi a véleménye drági kijelentésével kapcsolatban? Az idiszt ön is ilyen fontosnak tartja-e? Másrészt pedig, hogy mit gondol hogy lehet majd a szlovák elnökség idején még ezt előrébb vinni? Mielőtt, tehát meddig jutnak, mielőtt még máltai kollégájuknak átadják a stafétát? A második dolog, amit kérdeznék, az azokkal a fenntartásokkal van kapcsolatban, ami a mikro, a németországi mikrogazdasági ö, egyenlőtlenségekkel kapcsolatos. Ez az ECOFIN tanácson is elhangzott, és ennek hatásairól a munkaerőpiacra. Értékelték-e ezeket a fenntartásokat, ezeket az ajánlásokat, amelyeket Németország számára fogalmaztak meg. A makroökonomiai egyenlőtlenségek Németországban az egész európai gazdaságnak kárt okoznak. Ez a bizottság értékelésében is szerepel. És tudjuk azt is, hogy az északi többletek táplálják a déli deficitet. Kíváncsi vagyok a véleményére. Hovorili ste o nevyhnutnosti e, dokončiť bankovú úniu. Valóban a bankunió mindenképpen igényli a harmadik pillért. De ugye kérdés, hogy mi a fontosabb? vajon a nem teljes monetáris unió, vagy a nem teljes bankunió. Jelenleg ugyanis a, a nem teljes bankunió idejében élünk. De a két dolog összehasonlítható. Őszintén, nyíltan mondom, technikai értelemben, az, és ráadásul azért, mert ugye az elnökség végéhez érünk, mi technikai értelemben képes vagyunk arra, hogy megállapodásokat tegyünk le az asztalra. Hónapokig vártuk a, meg, a bizottságtól a vonatkozó intézkedéseket. Ezeket most megvizsgáljuk, és tulajdonképpen mindent megtettünk, amit lehetett. De őszintén szólva, a, a következő ciklus bevégzése nélkül nem fogunk tudni előrelépni és ezt azoknak a számoknak a tükrében mondom, amelyek nagyon kedvezőek az ECOFIN elnökeként, ezt büszkén mondhatom. Nem semmiféle forradalmi dologra nincs szükség, sem a monetáris, sem a bankunió bevégzésével. Várhatóan ezekre 2017-ben nem kerül sor. Tulajdonképpen ez az üzenetem, de ez nem jelenti azt, hogy ne akarnánk vagy nem lennénk hajlandóak, sőt elleneznénk az, el, az elkövetkező elnökség munkáját. Görögországot említette még. Tudja, az, amit most mondok, az talán nagyon értékes információ. Görögország az elmúlt néhány évben Zaharotos idejében a közfinanszírozás terén óriási előrelépéseket tett. Kiváló a bizalmuk kollega, összes kollégájának bizalmát élvezi, ami nélkül valószínűleg semmit nem is tudna folytatni, semmilyen projektet, olyan projektet, amely a, a közös megközelítéstől függ. Nagyon érdekes kérdést vizsgáltunk az elmúlt napokban. Ez az volt, hogy milyen mértékben reformáljuk meg például a munkaerőpiacot. Hiszen már a legjobb európai normákhoz zárkozik fel. A munkaerőpiac tehát, és a munka ö, törvénykönyve, a munkajogi törvények felzárkoznak. Ez persze nem az én szakterületem. Az igazság az, hogy mindez nagyon jó. Görögország de az eurozóna és az EU egésze számára is. A rövid távú intézkedések segítettek pontosan annak a menetrendnek a, e, az alapján, amelyben megállapodtunk. És amely tulajdonképpen a görög adóság fenntarthatóságát realizálta. Darius Rosati. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Az első kérdésem. Az eurozóna ellenállásának növelése érdekében itt az Európai Parlamentben az eurozónára vonatkozó munkánkat ebben a szakbizottságban összpontosítjuk. Az érdekelne engem, hogy a tanács vajon odafigyelt-e ezekre a témakörökre, és ha igen, akkor az eurozóna költségvetési kapacitása hogy néz ki az önök szemében? A második kérdésen pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozik öt éve az Európai Bizottság az eredeti javaslatát beterjesztette, és alapvetően úgy tűnik, mintha nem lenne előrelépés ezen a területen. Mintha elveszítettük volna a kezdeti lelkesedésünket, legalábbis a tagállamok részéről ez így néz ki, Ön hogy látja, hogy a tagállamok szemében ez a projekt még élő-e vagy sem, és hogyha nem, akkor mik az akadályok, mik a nehézségek az előrelépés előtt? Köszönöm szépen! Hazám kiterjesztette az együttműködést, de mégiscsak most az ECOFIN elnökének álláspontjához tartom magam. A portugál szakértők is egyetértettek abban az elmúlt évben, hogy sikerült sokat elérnünk a megállapodás alapvető kérdéseiben. A, az osztrák javaslat nagyon egyszerű, egy alacsony, illetve egy nagy alapról beszél, és egy alacsony rátáról. Tehát meglátjuk, hogy az adóalap és az alacsony adózási sávok és nagyon kevés kivétel lennének a megfelelő mm, megközelítés részei. Ugyanakkor ez mindenki számára ismert tény. Az ilyenfajta adózás vagy együttműködés globális szinten kellene, hogy megvalósuljon, vagy legalábbis amennyire csak lehet, ennek kiterjedtnek kellene lennie. A német pénzügyminiszter Schäuble úr ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy a G20-ak napirendjére is rátűzik ezt a témát, Természetesen nincsen az együttműködéssel kapcsolatban semmilyen nyomás, semmilyen fél részéről, tehát ez egyhangúságot igénylő téma, mert az egyik oldalon ez védelmet nyújt, de hát bizonyára értik, hogy mire gondolok, ez egy most divatos téma, az összes adózási kérdés szintén más irányelvekben is egyre inkább felüti a fejét, és alapvetően csak így tudunk előrelépni. Folytatjuk a munkát ebben a kérdésben, de ez inkább gazdaság és nem politikai projekt. Én legalábbis így látom ezt a kérdést. Az Európai Unió a fiskális kapacitások témáját napirendjére tűzte. Ez egy olyan kérdés, amelyre Beres asszony is utalt, és alapvetően az EMU beteljesítésére vonatkozik, tehát itt a Juncker bizottság számára nagyon fontos prioritás az FC 2.0, és alapvetően ez a saját fiskális kapacitásokat is támogatja, hogy az aszimetrikus sokkokat, sokokkal szemben ellenállóbbá váljunk. Természetesen ez egy olyan téma, amelyet nagyon sok tagállam nem igazán szeretne napirendre tűzni, én azonban fel fogom használni ezt a szabadságot, amit most kaptam. Én remélem, hogy az FC egyfajta fiskális kapacitás embrionális szintjé, szintjét jelenti, és reméljük, hogy nem fogjuk ezt elásni, mert azt mondják, hogy produktív vagy nem produktív. Nagyon sokan nem hajlandóak ezt a témát napirendre tűzni, ugyanakkor az FC-vel kapcsolatban is felmerül az a kérdés, hogy az EMU beteljesítésének van-e értelme vagy sem. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Kedves miniszter úr, ön is nagyon elmondta már azt, hogy milyen sok minden történt a költségvetés, illetve az adózás kérdéseiben. Az Európai Parlament mindent megtett annak érdekében, hogy visszaszorítsuk a tisztességtelen adózási gyakorlatot, hiszen nagyon sok európai kormány ilyen gyakorlatokat megenged, és 2013 és 2015-ben tulajdonképpen háromszor, háromszoros adatokat láthatunk, például hazámban, Belgiumban is. Ezek a különleges adózási rezsimek, ezek megengedhetetlenek. Én azt szeretném látni, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek nem hajlandóak itt valamit tenni. Én biztos vagyok abban, hogy amíg nincsen valamilyen szankció, addig nem lesz teljes átláthatóság sem, és az egész rendszer nem fog működni. Nagyon sok közgazdász egyetért abban, hogy itt egy igazi problémával állunk szemben, és ezt nem fogjuk tudni az OECD-n belüli teljes mértékű versenyhelyzettel ezt megoldani. 2017-re van-e egy irányelvjavaslat, hogy ezeket a transferárakra vonatkozó kérdést meg lehessen oldani. Ja chcem povedať, že prichádzam z krajiny, kde e, efektivita e, výberu e, daní itt ez egy hatékonysági kérdés elsősorban az adózás kérdésében. Az adózás nagyon-nagyon megváltozott az elmúlt évek során, és be kell vallanom, hogy odafigyeltünk erre a kérdésre azért, mert rá is kényszerítettek bennünket a büdzsé konszolidálás kapcsán. Az európai költségvetéseket rendbe kell hozni, és amennyiben költségvetési többlet alakul ki, akkor a jövőbe befektetni, be kell fektetni. Nem szabad különböző módokon növelni a az adózási terheket. Persze ezt könnyű mondani, de én mégiscsak meg vagyok győződve arról, hogy az egyik pozitív kimenetele, vagy hatása a 2008-as válságnak, az az, hogy a teljes paradigmaváltásra került sor globálisan az adócsalás, adóelkerülés kép kérdésében. úgy gondolom, hogy globálisan fel kell venni a harcot ezzel a jelenséggel. Nem tudom, hogy mennyire látjuk azt, hogy a régi rendszer, amely hosszú évtizedeken keresztül működött, és ennek a rendszernek az atyai is egyetértenek most már abban, hogy ezt meg kell változtatni. Persze ez nem fog egyik napról másikra megvalósulni, de azért, hogyha a 70-es vagy 80-as évekkel hasonlítjuk össze a mostani helyzetet, akkor a globális információcserére vonatkozó megállapodások már sokkal jobban működnek, most már majdnem 100 ország aláírta ezeket, és 2017-től ezek életbe is lépnek. És hát igen, pánik hangulat uralkodik a kedvezményezettek körében, és nagyon rossz helyzetben vannak mindazok, akik hosszú évtizedeken keresztül nem fizettek adót. Úgyhogy én értem, hogy folytatnunk kell ezt a mostani munkát. A kritika az talán egy kicsit túlságosan is erős, mert figyelembe kell azt is venni, hogy azért történtek előrelépések. Például a múlt héten is olyan témák kerültek napirendre, amelyek teljesen érthetetlenek a közvélemény számára, de még a média sem nagyon érti ezeket. Éppen ezért a lobbistáknak nagy lehetősége van arra, hogy keresztül tudják vinni a saját véleményüket. Elképzelhető, hogy nem történik majd itt áttörés, sok milliárdról, illetve sok milliárdról van szó. Vannak más okai is annak, ami miatt az Európai Bizottság a versenyjogi szabályok megsértésével kapcsolatban jog, tehát szabálysértési eljárást indított, több esetben is. Az illetékes biztos is utalt arra, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatban eljárások fognak indulni. Fontos az, hogy horizontális információt kapjunk, ne bocsátkozzunk részletekbe bizonyos országokkal kapcsolatban. Tehát én alapvetően örülök annak, hogy milyen szintű az egyet, együttműködés, a DG Taxe, a Moszkoviszi biztos és mások mind nagyon örülnek annak, hogy milyen globális szerepe is van az OECD-nek ebben, és a G20-aknak is. ezeknek az országoknak alapvető szerep jut, hiszen a G20-ak nélkül nem fog eltűnni ez a probléma. A mi elnökségünk alatt is javaslatok születtek, a közös adóalapra vonatkozó javaslatok is újra és újra megjelennek. Ezek időközben egy kicsit eltűntek itt a válság miatt, de most megint feltűnt ez a kérdéskör, és amikor visszanézünk a múltra, azt látjuk, hogy mi történt a múltban, ahhoz képest viszont nagyon nagy változásokat tapasztalhatunk. Természetesen ez egy hatalmas nagy lépés, és az is biztos, hogy változtak a dolgok, és minden bizonyal jó irányba változnak a dolgok. Köszönöm szépen. Werner Langen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ott folytatnám, ahol éppen befejezte a pénzügypiaci tranzakciós adó, és vannak más problémák is, ahol a tagállamok blokkolnak. Például az ÁFA reformja már régóta esedik, és 93 óta ideiglenes az ÁFA rendszerünk. 163 milliárd hiányzik az egészből. 110 milliárd határokon átnyúló csalások történnek az elmúlt 23 évben, viszont nem igen reagáltak rá újra és újra döntések születtek a jobb együttműködésről, de az egész nem történt meg, tehát a ECOFIN deklarációkat fogadott el a tagállamok és az Európai Bizottság is. A kérdésem most az, hogy hogyan tudjuk például az áfa reformot ahogyan 403-401-es eh, cikk előírja, hogyan tudjuk átültetni egy gyakorlatba. Mit gondol a cseh köztársaság kísérleti projektjéről, amit az osztrakok is csinálnak, tehát egy reverse chart, egy fordított azosztatást vezetnek be eh, pilotként, a következő lépéseket hogyan ítéli meg, és a következő pont pedig az, hogy van egy Panama vizsgáló bizottságunk, itt arról van szó, hogy napirendre kerül a pénzmosás irányelv, az európai ügyész kompetenciája. Itt úgy tudom, az ECOFIN úgy állapodott meg, hogy 10 millió euró fölötti adócsalás az európai hatáskör legyen, de a pénzmosás elleni irányelvnél blokkolnak megint. Tehát mindenhol látom, az adókérdésekben a tagállamok blokkolnak, és ez hosszú távon nem fogadható el. Egyszerűen azért, mert az adó igazságosság a demokratikus továbbfejlődésnek az egyik pillére. Függetlenül, hogy Amazonról vagy Apple-ről beszélünk, és az egészet figyelmi ki vagyjuk, az ír pénzügyminiszter itt az épületben mondta, igen, az Apple esetében csak a, ar, a, arra volt adóztatás, amit Írországban, az arányra, amit Írországban értek el az árbevételből. Ez így állítólag rendjén megy. És mit várhatunk a jövőben, aztán az észt, illetőleg a máltai elnökségtől? adóügyi szuverenitás, nem tudom, hogy mennyire ismerős önök előtt, tudom, hogy bizonyos országokban vannak olyan politikai pártok, amelyek megpróbálják az alkotmányukat az adóügyi szuverenitás megőrzése irányába elmozdítani. Ők ugyanis úgy látják ezt, hogy Brüsszelből, érő, Brüsszelből érkező diktátumokról van szó, tehát ez egy nagyon, csak, nagyon is érzékeny téma az összes tagállamban, és én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy felvegyük a harcot az adóelkerüléssel szemben, de ugyanakkor amikor bizonyos tagállamokban elfogadnak adószabályokat, annak igenis és köze van a többi tagállamban uralkodó helyzetre is. Ezért fontos az, hogy jó tárgyalásokat végezzünk, folytassunk, de ezek sokszor nagyon hosszú ideig tartanak, és mire sikerül megállapodni, akkor az még további tíz évet vesz igénybe az átmenet biztosítása érdekében. Tehát gyakorlatilag ezzel kell szembesülnünk, amikor a intézmények működését próbáljuk megvizsgálni ebből a szempontból. Természetesen az adóügyi szuverenitás gyönyörű dolog, de azért van ennek egy másik oldala is. Vannak olyan modellek az Európai Unión belül, amelyek révén munkahelyteremtési programok valósulnak meg, és megpróbálnak bizonyos sztenderdeket biztosítani az állampolgárok számára. Tehát tulajdonképpen ezen keresztül tudnak elérni eredményeket. Ugyanakkor, amikor megpróbálják a bevételeket máshogy biztosítani, vagy felváltani, az, abban az esetben, hogyha ettől a modelltől eltérnek, akkor különböző filozófiai akadályokba ütköznek, hogy milyen más lehetőségek is biztosítottak az ő számukra. Fontos lenne tehát a bűnüldözésre költött összegek megemelése, de akár az adóügyi együttműködés, vagy az ÁFA ügyi együttműködés tekintetében. Néhány nappal ezelőtt egyébként sikerült is megállapodásra jutnunk, tehát december 7-én, konkrétan tegnap történt ez a megállapodás. Én nagyon örülök annak, hogy Noha egyesek azt mondták, hogy ez megint csak egy adóügyi kérdés, de mégiscsak sikerült valahogyan megállapodásra jutunk. Vannak persze még más javaslatok is, amelyeket támogatunk. A cseh, osztrák, német javaslatot a megfordított bizonyíték, bizonyításra vonatkozólag szintén ezt is szintén támogatjuk, és reméljük, hogy még karácsony előtt sikerül megállapodásra jutnunk. Köszönöm szépen, Nina Gill következik. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr! Az ön elnöksége alatt sikerült elérniük előrelépést és ehhez gratulálni szeretnék most. Ahogyan ön is elmondta, ma nagyon nagy többséggel az MMF mellett szavaztunk, amelyben a múlt héten, vagy a múlt hónapban született megállapodás. Nagyon sok különböző érdek ütközik a tagállami, tagállami szinten. Hát az ön csapata az egyik legnehezebb tárgyalási sorozaton sikert tudott elérni, és tegnap a az első javaslat meg is született a CMU kapcsán. Ugyanakkor nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok olyan tagállam van, aki nem, úgy, nem túl bátran lép fel, és remélem, hogy ön is beszélni tud majd azokkal a kollégákkal, akik a következő soros elnökséget vezetik, hogy ne legyenek továbbra is ilyen blokkolt helyzetek, és a nehéz kérdéseket ne hagyják maguk mellett, vagy tehát ne, ne csináljanak úgy, mintha ezek nem léteznének, mert a legtöbb politikai kihívás, amelyel az Európai Uniónak meg kell küzdenie, és ezekre ön is utalt részben, ezekben gyors lépésre, megoldásra kell ö, találnunk, és az az érzésünk van, hogy az utóbbi időben az Európai Unió egyre inkább fragmentáltá válik. Önnek nem az az érzése, hogy a tanács ezt megfelelőképpen és elég gyorsan kezeli ezeket a problémákat, vagy, vagy nem? Mi úgy gondoljuk, hogy nem, pedig szüksége lenne erre, tehát itt előre kell lépni. A banka, bankokra vonatkozó csomag lesz a következő, elnökségnek a nagy kihívása, és én azt gondolom, hogy szuper lenne, hogyha ezt le tudnánk zárni minél hamarabb, hogy stabil bankrendszerrel rendelkezzünk, amely az európai gazdaságot támogatni tudja. Ugyanakkor a nem jól teljesítő kölcsönökkel kapcsolatban mi az ön véleménye? Az, hogy csökken a szuverén államadóság, és az európai bankok az ehhez, viszonyít, ehhez való viszonyulása az ön szemében hogy néz ki, mit gondol ön, mit fog átadni a Málta és az észt kollégáinak a következő soros elnökségre vonat? Madam Gill, ja tiež musím poďakovať za, za excelentnú spoluprácu. asszony, köszönetet kell mondanom először is az együttműködésért. Nagyon örülök, hogy sikerült, hogy megállapodnunk a prospektus témájában. Örülök annak is, hogy a mai napon a szavazás során az értékpapírosítással sikerült haladást elérni. Eh, sajnos nem sikerült ezt korábban megalkotni, és akkor elkezdhettük volna a trilógust még együtt. De azt gondolom, hogy a máltai kollégák kezébe adjuk ezt az ügyet, és a lehető legjobb munkát kívánom a további tárgyalásokon. Során az alapok, a pénzpiaci alapok esetében azt látjuk, hogy vannak országok, amelyek közvetlenül részt vesznek ezek bevezetésében, és a minősített többség eszközére nem is volt feltétlenül szükség, miközben persze azt tudni kell, hogy nem volt mindenki maradéktalanul boldog ezzel. Mi nagyra becsüljük ezt a megállapodást. Nincs bennem olyan érzés, hogy a tagállamok ezt aláásnák a CMU-t. Úgy gondolom, hogy Láthatjuk, hogy a Brexit szavazás után haladnunk kell az Egyesült Királysággal, vagy anélkül is, és a tőkepiaci uniót egyszerűen sikerre kell vinnünk, mert más globális játékosokhoz képest ez egy gyenge pontunk pillanatnyilag. Ő nem szabad szőnyeg alá söpörni dolgokat, őszintén kell tárgyalni. Említettük a államadóságok kérdését is. Igyekszünk a kvantitatív easing, a mennyiségi könnyítés, ez eszközéből adódó előnyöket kihasználni, mert hosszú távú alacsony kamatokat, és azt gondolom, hogy a tagállamokon múlik végül is, hogy hogyan alkalmazkodnak, milyen intézkedésekkel az újfajta körülményekhez, amikor a bankokra gyakorolt nyomás egyre nagyobbá válik bizonyos országokban. Államkötvények is egy érzékeny témát alkotnak, de nagyon nehéz ezt egyszerűen megoldani. A CMO a közös tőkepiac nélkül ez nem fog működni. Tehát mindenek előtt a hozzáférést kell biztosítani azon országok számára, amelyek ellenőrzésük alatt tartják az eladósodást. Ez egy súlyos dolog és nagyon komoly dolog. Örülök, hogy a legutóbbi bizottsági javaslat erre ki is tér. Köszönöm. Helyis kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm újra az Ekonban, miniszter úr. És Nina Gilmare elmondta, gratulálni szeretnék mindenek előtt az ön csapatának, amit a pénz, piaci anyag befejezése érdekében végeztek, többször változott, és idők során a hozzáállás, és büszke vagyok az ön csapatára, ez a szlovák elnökség alatt nagy eredmény volt, amit a tárgyalásokon elértek. Új amerikai elnök van, Trump úr, nem csak ő maga, hanem a republikánus többség van a kongresszusban is, és bizonyos adózási javaslatokkal áll elő. Ez nagyban befolyásolja az Egyesült Államok jövőjét, persze az adózási területen, de látni kell, hogy mi történik a társasági adóval. Nagy amerikai cégek Európában is jelen vannak, mi történik, illetőleg nagy európai cégeket hogyan érint ez. Másrészt pedig hogyan befolyásolja ez az adott tagállamok GDP-jét, nemzeti jövedelmét, ön hogyan vélekedik erről, és az EU költségvetésében pedig ön is említette már, hogyha Nagy-Britannia elhagyja az EU-t, akkor hiányzik egy része az EU költségvetéséből. Hogyan tudja ezt kezelni az tanács, és hogy milyen elképzelései vannak az Európai Parlament bevonásával, hogyan alakul a jövőben ez a helyzet, e, e, és e, adott esetben számíthatunk-e befizetést az Egyesült Királyságtól a jövőben a tárgyalások függvényében, tehát ez egy nagyon fontos kérdés, az utolsó megjegyzésem pedig, Mm, tárgyaltam a pénzügyi tranzakciós adóról az elmúlt időszakban. Úgy látom, hogy a G20-ak vezetését Németország veszi jövőre, és egy globális felelősséget kíván vállalni ebben az ügyben de nem sikerült egyelőre itt az EU-n belül megállapodni. Hogy, hogyan látja ön ezt az ECOFIN, hogyan kezeli ezt a helyzetet? ezt globális standardként jobban lehet haladni ebben a témában, mint hogyha ez csak egy EU-s standard lenne? Köszönöm. Valóban. A helyzet nem lett egyszerűbb, sőt, nehezebb lett, hogyha globális megállapodásról beszélünk. Ugye, hogyha tíz ország nem tud megállapodni, akkor több ország esetében miért könnyebb, de lehet, hogy ez, a, ez lenne a jobbik megközelítés. Ami az együttműködés kibővítését illeti adóügyekben, a preferenciális rezsimek lehetősége, vagy adott esetben, hogy bizonyos cégek elismernek országokból, ahol egy ilyenfajta rezsim nem működik. Amit újra és újra ismétlünk, a gazdasági dimenziót kell figyelembe venni ebben a kérdésben, és azt gondolom, hogy a politikai dimenziót meg kell haladni a gazdasági dimenziónak. Lefevre úrral is találkoztam hónapokkal ezelőtt Pozsonyban. Ő egy adóügyi tanácsadója volt régen elnöknek, és és az FTT-től vezeti, és eh, hogyha eh, van egy érdekes interjú vele, ahol eh, nagy érdeklődéssel várja, mi hogyan lép majd az új amerikai kormányzat. Olvastam a könyvét, és, és hát őszintén szólva számos példát témát felvet, amiben nehézségeim vannak, és ami hát nehézségeket jelent az EU számára is. Tegnap az OECD-nél jártam, és előtte az adópolitikát tanulmányoztam, az előkészületben lévő adópolitikát, és a protekcionizmus veszély az Egyesült Államok részéről igenis fennáll az adóügyekben. Ez érinti az Egyesült Államokban menő importot is, meg az Egyesült Államok vállalatait. Úgy gondolom, hogy az OECD a megfelelő hely arra, ahol hangoztatjuk az érveinket, és ahol meg tudják vizsgálni ezeket az új gondolatokat, ötleteket. Nehéz ezekre egyenként reagálni, de úgy gondolom, hogy szembe kell szállnunk a protekcionizmus fellendülésével, megerősödésével, ahol csak lehet. Természetesen szem előtt kell tartani azt is, hogy Eh, a mi piacinkra is érkeznek importtermékek. Eh, hogyha az Egyesült Királyságról beszélünk, és eh, az ezzel összefüggő folyamatokról, azt gondolom arra kell törekednünk, hogy egy közös álláspontot alakítsunk ki, és semmiképpen sem szabad törekedni arra, hogy felgyorsuljanak bizonyos folyamatok az Egyesült Királyságban. Az legyen egyértelmű, hogy van egy álláspontunk a tárgyalásokról, hogyan tudjuk megvédeni az érdekeinket, Mário Monti még mindig elérhető, aki és az ők elég sokat látott ebből. Azt gondolom, hogy a pénzügyi unió fontosságát alá kell húzni, és Bárnyi úrnak pedig jó idegeket és sok sikert kívánok. Ami fontos, hogy egységre kell törekedni, egyelőre még ez nem adott, ön írországi. Pervans Köszönöm szépen. Az első felszólalásom során gratulálnom kellett volna ahhoz, hogy sikerült elérni ezt az informális tanácsülést, ahol azért a kollégákkal tudtak arról is beszélni, hogy egy minimál munkanélküli segélyt kialakítsanak, és aztán végül most az elnökség végén szó esik arról is, hogy egy agregált költségvetési igényt megfogalmazzanak. A máltaiaknak mit fog átadni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban? Illetve az európai ügyészség kapcsán Werner Langen is elmondta már, hogy az önnök illetékes biztosa kell, hogy beszéljen erről a témáról. Szükség van az Európai Ügyes, Ügyészség megalakítására, és ugyanakkor biztos, hogy most nem fogunk előrelépni ebben a tekintetben a francia, az olasz és a német javaslatokat egy megerősített együttműködés irányába kellene összekovácsolni, és a szervezett bűnözés elleni határokon átnyúló harcot kell erősíteni, beleértve a terrorizmust is. Értem, chcem, uh, Madame Berzsia, chcem povedať, že... Terez asszony, azt akartam mondani, hogy a kezdetektől fogva igyekeztünk a pénzügyi unió befejezésének témáját realisztikusan megközelíteni. Lehet, hogy naívnak is tűnhettünk időnként, de mindig is igyekeztünk legalább uh, álmodni arról, hogy mi legyen az eredménye, mi tíz év munkája uh, uh, illetőleg a jövőben hogyan alakuljon az euróövezet. És egy úgynevezett elnökségi levelet is készítettünk, és ebben az összes kezdeményezés szerepeltettük, amit elindítottunk, és rámutatunk arra, hogy milyen a légkör, milyen a természet ennek a vitának, ez egy politikai vita is természetesen, és ebbe be, igyekeztünk bevonni Schulz elnököt is. Remélem, hogy e, ilyen módon hozzájárultunk a további fejlődéshez, és inspiráló erőt is nyújtottunk, és van egy fehér könyv, amit a jövő év márciusára elkészít az Európai Bizottság, és itt van a pozsonyi menetrend, amit a vezetők készítettek a csúcson, ezek nagyon bonyolult témák, egyenlőre csak felvetni tudtuk. Abba bízunk, hogy mm, Máltának tovább kell vinni ezt az ügyet, és reagálnia kell a márciusban közzétendő fehér könyvre. Bízunk benne, hogy ez egy sor ötletet, inspiráló gondolatot tartalmaz majd. És el kell, hogy mondjam, a valóság nem mindig túl kellemes, de nyilvánvalóan vannak javaslatok, amelyeket be kell vezetni. Azt hiszem, hogy ez már nem tartozik majd hozzánk a következő kérdése, de van egy saját kezdeményezésünk. Jórová asszony, a biztos az Ecofinon kétszer is hozzászólt, ami szokatlan, és sikerült az adócsalás, az adó elkerülés témájában és az áfa csalás témájában lépnünk. Ennek nyilvánvalóan, ennek nemzetközi dimenziója van, milliárdokat veszítünk, hiszen a nemzetközi bűnözők Európán túllépve is működnek és sikerült némi következtetést összeállítani ebben az ügyben, és a tagállamok ezt támogatni fogják. Ide tartozik egyébként az Európai Ügyészség témájának témája is, tehát a hatáskör. Holnap egyébként még beszélünk erről az ügyről, de a mi nemzeti pozíciónk igencsak támogató ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Elnök úr, Péter, ez nagyon érdekes eszmecsere volt. Megismétlem a gratulációmat amit elértek az elnökségük alatt, fontos eredményekre jutottak. Gratulálni szeretnék Vladimir Pászolónak is, aki a tárgyalásokat vezette az IMF ügyében, és hát amit a fiskális, az adőgyekben elértek, az a fiskális kapacitás ügyében illetőleg a parlament bevonásában is azt gondolom, hogy sikerült eredményeket elérni. Jövőben is fontos marad ez. Köszönöm szépen. Következő ülés jövő héten. Hétfőn. Boldog karácsonyt, és köszönöm az együttműködést, és kapcsolatban maradunk.